So, schönen guten Morgen. Szép jó reggelt kívánok. Örülök, hogy mindenki itt van, pontosan az ülésünk kezdéséhez. Szépen lassan beszélek. Lassan mondom, hogy minden nyelven van ma tolmácsolás, kivéve a horvát és az ír nyelvet. Szandar asszony meghívására ma itt lesz egy látogató csoport. 12 vállalkozót üdvözölhetünk itt. A mai ülésünket 16 óra 30-kor szeretnénk befejezni, addig nincs késlekedés mert akkor elvileg kezdődne a koordinátorok ülése, és arra csak egy óra hosszánk lesz. A március 16-ai, 17-ei ülések jegyzőkönyvével kapcsolatosan senki nem jelezte, hogy ellenvetése lenne, vagy kifogása. Négyes napi rendi pont az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. Üzen Jens Geier, Jens Gajert üdvözlöm itt, a körünkben, aki a költségvetés főelőadója. Fő Gajer kolléga azonban úgy tűnik, még nincs itt, sőt, hát valószínűleg dugóban ül. Azt mondják nekem, hogy csak lépésben tud haladni, ezért most nem tudom, hogy mit is kellene mondanom addig, amíg ideér nem tudunk előrevenni egy napi rendi pontot sem, mert akkor nincsenek itt ugye nyilvánvalóan az árnyék jelentéstevők, még nem érkeztek meg, én magam nem tudok Jens Geyer helyett beszámolni, sőt, valószínűleg ennek nem is örülne, zokó menné, hogyha én most helyette beszélnék. Úgyhogy akkor meg kell várnunk, hogy Geyer kolléga megérkezzen, ezért most itt megszakítom az ülést, azon keveseket viszont, akik itt vannak, arra kérném, hogy maradjanak itt, mert különben kezdéskor még kevesebben leszünk. Köszönöm. on peut pas faire le point 5 en attendant? Non? Amíg várunk, nem lehet az ötös pontot megtárgyalni? Ja, wir haben, wir haben keinen, der heute Vormittag... Nos, a ma délelőtti jelentéstevők közül az én kivételemmel senki nincs még itt. Az ötös napi rendi pontot talán előre vehetjük, de ha ezt megtesszük, akkor lényegében önmagammal kellene vitát folytatnom. Ugyanis az én árnyék jelentéstevőim sincsenek itt, Elizabeth Morán kivételével, bocsánat, de jól elvitatkoznánk mi ketten, gyorsan le is zárnánk a témát. Es äh, zeichnet sich ab, dass unser Berichterstatter für den ersten Tagesordnung... Úgy tűnik, hogy a négyes napi rendi ponthoz a jelentéstevőnk érkezőben van. Also kann sich nur noch um Stunden handeln. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem nun Jens Kedves kollégák, minek utána Jens Geier sikeresen kiszabadult a dugóból, és némi késéssel megérkezett, mi nem késett sokat. Elkezdhetjük a négyes napi rendi pont tárgyalását az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz címmel. Szeretettel üdvözlöm Jens Gajár főelőadót, akinek azonnal meg is adom a szót, hogy időt takarítsunk meg, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék még egyszer elnézést kérni a kollégáktól, amiért elkéstem. Rendszerint elég fél kilenc körül elindulni a parlamentbe, de tudjuk Brüsszelben nehézkes a, nehézkes a közlekedés, és ma reggel aztán végképp az volt. Mondhatnám azt, hogy akkor most gyorsabban beszélek, hogy megtakarítsuk az elveszett időt, de hát akkor a tolmácsok lesznek bajban, hát megpróbálok a lehető legkonkrétabban, világosabban fogalmazni, ennyit tehetek. Ami a 2017-es költségvetést illeti, ott tartunk jelen pillanatban, hogy várjuk az Európai Bizottság részről költségvetés tervezett előterjesztését május 15-ére várjuk, és utána kezdődik az eljárás. Ami az eljárást illeti, a tervezetet először is a tanács kapja meg. A rendes eljárásainak megfelelően fogja a tanács a tervezetet áttekinteni, megvitatni. Aztán a parlament az első olvasat során a tanácsi tervezettel dolgozik, mi tehát a tanács által módosított tervezettel dolgozunk. A múlt hét előtti héten Strasbourgban a parlament időközben elfogadta a saját iránymutatásait a költségvetése vonatkozóan. Örülök, hogy a parlament jelentős része támogatta az én tervezetemet, amelyet a szakbizottságban egyébként sok kolléga elfogadott. A tanács esetében azt látjuk, hogy business as usual zajlik, tehát ugyanúgy kezelik a kérdést, mint eddig, a parlament viszont kicsit komolyabban kezeli a kérdést. Ez annyit jelent, hogy a 2016-os költségvetésre vonatkozóan a hármas fejezetben ez a belpolitika, és a négyes fejezetben ez a külpolitika, a többéves pénzügyi keret által meghatározott marzsokat, tehát a felső határértékeket teljesen kiaknáztuk, éltünk a marzsokatta lehetőséggel, mindkét fejezet esetében azért, hogy kezeljük a menekült válságot. A négyes fejezetben tehát a külpolitikában mobilizáltuk az összes mobilizálható forrást azért, hogy a menekültek helyzetét kezeljük, hogy a Szíria szomszédságában lévő országokat támogassuk a menekültügyi válság kezelésében, hogy élelmezési segélyt nyújtsunk, hogy a menekültek gyermekeinek oktatását biztosítsuk, és így tovább. A hármas fejezet esetében hasonlóképpen jártunk el, azért, hogy a menekültügy és migrációs alappal, a határőrizeti eszközökkel támogassuk a tagállamokat. A nyílt határok rendszerén belül abban, hogy az Európai Unió számára korlátozottan rendelkezésre álló források segítségével a lehető legjobban kezeljük a helyzetet. A tanács mindezt nem veszi figyelembe. Amikor a tanács dokumentumát megnéztem, azt hittem, hogy nem jól látok, mert gyakorlatilag csak egy fél mondatnyi változás történt az előző évi tervezethez képest, és csak az utolsó két oldalon változtattak némileg a szövegen, de a tanács ugyanúgy áll hozzá a kérdéshez, mint eddig, Magyarán a kiadásokat, kiadások területén ne aknázzuk ki teljes mértékben a marzsokat, hiszen jó lenne, hogyha lenne némi mozgástér az előre nem látható eseményekre vonatkozólag. Én, kedves kollégák, és az általunk kiadott iránymutatásokban is ez áll, semmi okát nem látom annak, hogy a folyó évben, a költségvetésben mobilizált pénzek minket illetőleg most jövőre más megközelítést kellene alkalmaznunk, a helyzet nem változott nyilván. Mindenki reméli azt, hogy a szíriai helyzet némileg nyugvópontra kerül, a tárgyalások eredményt hoznak, és fegyverszünet alakult ki, alakul ki, és lehetővé válik, hogy a szíriaiak visszatérjenek a hazájukba, és nekilássanak az újjáépítésnek, de egyelőre ez nincs kilátásban. Ezért költségvetési illetékesekként gondoskodnunk kell arról, hogy a menekültügyi válság megoldására továbbra is forrásokat biztosítsunk. Ez lesz a legfőbb vitapont, azt hiszem, a jelenlegi költségvetési eljárásban. A gazdasági helyzet néhány tagállamban javult, de az egész Európai Uniót nézve alig-alig javult a gazdasági helyzet. Ami az FC-t illeti, még van teendőnk. 8 milliárd eurót kell elkülönítenünk az európai költségvetésből. Ezt ki kell venni a költségvetésből, és garanciaként kell alkalmazni azért, hogy az EFSZ-t európai forrásokkal biztosítsuk. Eddig még nem teremtettük össze, nem teremtettük elő az összes forrást ehhez. Kihívás lesz a költségvetésből előteremteni a hiányzó összegeket. Ennek tükrében azt hiszem, hogy a költségvetési eszközöket teljes körül mobilizálni kellene, annak érdekében, hogy a politikai célkitűzéseinket el is érjük. Azért, hogy jobb, több európai hozzáadott értéket teremtsünk a költségvetés felhasználásával, az iránymutatásokban azt javasoltuk, hogy az 1A, 1B fejezetekben alokált forrásokat kapcsoljuk össze szorosabban a bizottság gazdaságpolitikai jelentéseivel. Az Európai Bizottság legutóbb 2015 őszén tett közé ilyen jelentést, aztán itt van az Európai Bizottság éves növekedési jelentése, itt van az Európai Szemeszter is, amely mindig felmutatja azt, hogy a tagállamokban milyen strukturális hiányosságok vannak, milyen módosításokra, változásokra van szükség. Ezek lehetnének az irányvonalak, az orientációs pontok arra vonatkozóan, hogy a költségvetést hogyan kellene kialakítani. Nyilván nem lehet egy az egyben átvenni a bizottság ezen információit, állításait, ezt a parlament nem teheti meg, ne is tegye meg, de érdemes ezekre is odafigyelni, azért, hogy aztán megállapítsuk, hogy az európai forrásokat célzottan használjuk-e fel, vagy sem. Szerintem ez egy jó megközelítés lenne, ezzel jobban kidomboríthatnánk, vagy megerősíthetnénk az európai hozzáadott értéket. Mindeközben az Európai Parlament továbbra is um, ugyanazokat a szempontokat tartja szem előtt, mint az elmúlt években. A Youth Employment Initiative továbbra is előtérben lesz. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az ifjúsági kezdeményezést értékeljük, és nézzük meg, hogy ezek a források elérik-e céljukat. Így érvelt a bizottság, tavaly a parlamenti delegáció nem zárkózott el ettől az állásponttól, várjuk most az európai ifjúsági kezdeményezés értékelését, a Költségvetési Szakbizottság majd az értékelésből levonja a következtetéseket, a költségvetési következtetéseket, és meglátjuk, hogy finanszírozás technikailag hogyan tudjuk majd kezelni a helyzetet. Szeretnénk azt is, hogy az Európai Unióban tovább folytassuk a küzdelmet a szegénység ellen, az Európa 2020 stratégiának ez egy feltett célja. Azt javasoltam, hogy főként a gyermekek körében uralkodó szegénység ellen lépjünk fel. A kifizetési helyzet némileg javult, így most már szerencsére nem az a helyzet, hogy hatalmas kifizetetlen számla halmot tologatunk magunk előtt. Nem sikerült ezt teljesen megszüntetni, de jóval kevesebb kifizetetlen számlával van most dolgunk, mint korábban. Ez nem annyira a kifizetésekkel függ össze, mint a pénzpolitikával, de nem bocsátkoznék a részletekbe. A lényeg az, hogy a kifizetetlen számlák jelen pillanatban nem okoznak hatalmas nagy gondot, bár attól tartunk, hogy a későbbiek során a több éves pénzügyi keretben előre haladva ismét felhalmozódnak majd a számlák, de ezzel most 2017-ben egyelőre nem kell foglalkozni. Erről szerettem volna beszámolni. Szeretném megvitatni most a foglalkoztatási szakbizottságbeli kollégákkal, hogy milyen elvárásék vannak a költségvetéssel szemben, és várom a megjegyzéseit. Elnök, köszönöm szépen. Azonnal kezdjük is a vitát az árnyék jelentéstevőkkel. A néppárt részéről nem tudom, ki foglalkozik a témával. Elizabeth, tessék. Merci, cher monsieur Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet a költségvetési jelentéstevőnek ezért a táblázat, ezért a bemutatóért. Azt hiszem, hogy eléggé realista volt ez a kép, amit itt kialakított. Az ön által leírott helyzetből is kitűnik, hogy most van itt az ideje annak, hogy az Európai Parlament leszögezze, hogy mi az álláspontja, és reagáljunk arra, hogy a tanács mit szeretne, vagy mit nem szeretne, egy van-e a politikai akarata, vagy nem. Úgyhogy teljes mértékben támogatjuk ebben. Egyáltalán nem lehet ugyanúgy folytatni ezeket a kérdéseket, mint eddig. Az alapfeltételek megváltoztak, és nagyon fontosnak tartom, hogy a legfontosabb dolgok benne legyenek a költségvetésben, ez ezzel mindenképpen foglalkozni kell, és szerintem, hogy nem, szerintem nem csak az EMP szakbizottságnak ez a hozzáállása ez a kérdéshez, hanem az összes tagbizottságban gyakorlatilag az összes frakció így, gondol, így gondolkodik. Nem lehet úgy folytatni a munkát a költségvetéssel kapcsolatban, mint az elmúlt években. A migrációs és menekültügyi válság alapvetően megváltoztatta a szükségleteinket, és természetesen az ezzel kapcsolatos fellépésünket is. Nem lehet továbbra is azt mondani a marzsokról, amit eddig. Ez nyilvánvaló. Van még valami, ami közvetlenül ránk vonatkozik. Van itt egy dolog, ami szerintem mindenképpen megfondolandó, és ezen el kell gondolkozni, először is, 2017-re van egy dátumunk, egy költségvetési dátumunk, de fontos az is, hogy a MFF féléves felülvizsgálata ekkor fog megtörténni. Tehát mind a két dologra oda kell figyelni, egyrészt a költségvetésre, másrészt az MFF felülvizsgálatra. Mi az, ami gondot jelent? Az Európai Szociális Alap. Ez a szakmai integráció legfontosabb legfontosabb eleme, és a szakmai beilleszkedéssel, integrációval kibalon tudunk küzdeni a marginalizáció ellen, a elszegényedés ellen. Ezen belül ott van az ifjúsági garancia, mert az ifjúsági garancia az igazi alappolitika. Egyébként a fiatalok munkaügyi kezdeményezése ez csak a jéghegy csúcsa, ez csak az állam és kormányfők egy kommunikációs eszköz, de az igazi alapja mindennek, a robosztus alapja nem más, mint hogy a munkanélküli fiatalok szülei jussanak álláshoz. Tehát európai szociális alap, a szociális alapon belül ifjúsági garancia, emellett kell kiállni. És hogyha a menekülteket is szeretnénk integrálni a munkerőpiacra, mert megnéztük, hogy megfelelőek a végzettségeik, a diplomáikat át tudjuk számítani, tudjuk ezeknek az európai jelenértékét, akkor ezen is el kell bizony gondolkodni. Én nagyon-nagyon motivált ez ügyben, a néppárt nagyon oda fog figyelni erre a témára itt a szakbizottságon belül. Tehát, hogy a szakmai integráció megtértőnyön, tehát a foglalkoztatási piacra minél, minél többen bejussanak. A segélypolitika nem a mi megközelítésünk, nem erre van szükség. Ez az utolsó mencsváraszt akkor szoktuk használni, amikor más már nem segít, más, minden mást elrontottunk, ezért nagyon fontos ez. Köszönöm szépen, Georgi Pirinski az SND nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. teljes mértékben egyetértek azzal, amit Gájer úr és Sárki asszony mondott, hogy eh, igazából itt nem működik a business as usual a 2017-es költségvetés tekintetében. Engedje meg, elnök úr, hogy megosszam önökkel aggájaimat. Ha azt mondjuk, hogy itt most nem business as usual van, de mégis van egy olyan tendencia, hogy így fogjuk fel a dolgokat, hogy minden megy a maga útján. A parlament és az intézmények a biztonság kérdéséről beszéltek, a határok biztonságáról. Különféle elképzelések vannak, hogy hogyan legyen egy erősebb Európai Unió, Korbács és mézes madzag alkalmazásával. De azt meg kell érteni, hogy a foglalkoztatásnak és a szociális kiadásoknak is nagyon sok köze van a biztonsághoz, a biztonság szintjéhez. És ez vonatkozik a szomszédságra is. Hát nem szeretném ezt most részletezni, de nagyon úgy érzem, hogy az EMPL szakbizottságnak vezető szerepet kellene a parlamenti vitában játszania, és a tanács figyelmét is fel kell hívni erre. Hiszen nagyon sürgős lépésekre van szükség, hogy aggájainknak hangot adjak. Most néhány konkrétabb megjegyzés. Szerintem meg kellene próbálni a bizottságnak és a tanácsnak is elmagyarázni, hogy az, hogy bizonyos kifizetéseket kurtítunk, és hogy ebből mennyit kapunk vissza, tehát szerintem ez nem komoly. Tehát szerintem ami szerepel a költségvetés tervezetben, az maradjon ott. és tárgyalhatunk természetesen. Támogatom azt, hogy az Európai Szociális Alap többet kapjon. Hiszen 2016-ban eléggé nagy nyomás nehezedik erre az alapra, de itt nagyon kemény igények lesznek majd 2017-ben a szociális alapok tekintetében. És szerintem a mi álláspontunknak ezt valahol vissza kell tükrözni. És az az ötös pontra, a trilógusra is ugyanúgy vonatkozik. Természetesen a legkirekesztettebbek számára szóló alapok Tehát itt van eh, a gyermekszegénység, a fiataloknak szóló garancia. Tehát ezek, ezekben az esetekben nem szabad takarékoskodni, ahogy eh, Jens is rámutatott. A parlament eh, március 9-én fogadta el az általános iránymutatókat, itt a hármas szakasz tekintetében, ahol a 12-es, 13-as bekezdésben kifejezetten leírjuk, hogy mit várunk el a bizottságtól. Jens Geyer arról is szólt, hogy a periódus végén egy olyan backlogra is sor kerülhet, és ezt sem szabad elfelejtenünk, amikor a 2017-es költségvetésről beszélünk. Ezen kívül még szólnék itt az európai kifizetési kötelezettségvállalásokról is, amelyeket a többéves pénzügyi keret plafonján túl is kalkulálni kell. Természetesen a féléves áttekintés értelmében, de a 2017-es költségvetés tekintetében is tisztában kell lenni. Tehát uh, itt a kifizetési kötelezettségvállalások túlmutatnak a költségvetés plafonján. Mindenképpen az SNT támogatni fogja ezeket a, és az ilyen jellegű javaslatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Ulrike Trebézius. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Gájer úrnak, a jelentéstevőnek munkáját, hiszen utalt arra, hogy a bizottság javaslatára várunk. És még ebben a pillanatban csak nagyon általánosan fogalmazhatunk. Elnézést kérek, zavarja, ha beszélek? Köszönöm szépen. Tehát folytassa szokott eleganciájával. Nagyon sok programot kér az előadó, azonban igazából nem látok olyan megközelítéseket, hogy hogyan tudjuk a már meglévő összegeket hasznosan elkölteni. Itt az Európai Unió 2010-es költségvetésének az átdolgozásának az alapelve az volt, hogy az Európai Uniónak legyen hozzáadott értéke. És hogy az európai intézkedéseknek hatékonyabbaknak kell lenni, mint egy nemzetállami intézkedésnek. Éppen ezért követeljük, hogy a parlament tartsa magát ehhez a feltételhez, hiszen csak is így tarthatja meg a polgárok támogatását. Tehát például a KKV-k támogatása mindenképpen fontos olyan programok, mint a COSME. Éppen ezért nagyon fontos egy megfelelő kiértékelés. És ez legyen előfeltétele a további források alkalmazásának. Tehát munka, szociális kérdések a fiatalok munkanélküliségére vonatkozó kezdeményezés már az előadó is említette. Utalnék még egyszer arra, illetve javasolnám, hogy még egyszer megvizsgáljuk ezeknek az intézkedéseknek a hatékonyságát, mielőtt további összegeket költünk. Az előadó természetesen utalt a szegénység elleni harcra is, főleg a gyermek garanciára, nagyon, nagyon nehéz ennek ellentmondani, tehát hogy ne akarjuk támogatni a gyerekeket, de nem tudjuk, hogy milyen bürokrácia veszi ezt át, és hogy ki finanszírozza ezt, tehát én itt is több átláthatóságot kérnék. Végezetül pedig szólt mindenki a menekült válságról. Úgy gondoljuk, hogy a menekült válság megoldásához szükséges az európai segélynyújtási alap is, hogy eh, segítségét nyújtsunk, hiszen eddig még eh, nem voltak ezen a téren megfelelő eredmények. Köszönöm. Köszönöm szépen. Marian Harkin az Alde nevében. Köszönöm, köszönöm, köszönöm az előadónak is a magyarázatait és eh, az előadott kilátásait. Semmivel sem lehetek illetve mindennel egyetértek, és igazából itt ez a business as usual maradt meg egy kicsit bennem. Tehát, hogy milyen konkrét lépéseket tehetünk, hogy maradjon a business as usual. Tehát egyetértek Pirinszki úrral, azt mondta, hogy ami ott van a költségvetésben, az ott van. Tehát igazából azzal már ne foglalkozunk, mert időbe és energiába kerül legalábbis az én véleményemben, vélemény szerint radikális változásokra van szükség, hiszen radikális változások között élünk a világban. Itt van a menekültválság, a menekültválságnak pedig rengeteg kihatása van a költségvetésre is. És a költségvetés nem úgy tervezték, hogy ezzel a kihívással is felvegye a harcot. Sarté asszonynak is igaza van, felhasználhatjuk a szociális alapokat, és így tovább a már meglévő alapokat. És ezek segítenek is. De szerintem nem lesz elégséges. Tehát ezen több pénzre van szükség, és már nagyon sok kötelezettségvállalásunk van, és egy kicsit több rugalmasságot kellene mutatnunk, hiszen ez nem elégséges, ami most megvan. És most talán monológot folytatok, de nem vagyok egyszerűen biztos benne, hogy hogyan tudunk esetleg visszatérni egy év múlva, és kijelenteni, hogy igen, A, B, C, kész, megoldottuk. És mondjuk érdekelne, hogy mit mondanának a többiek ehhez. Az előadó azt mondta, hogy intelligens módon kell az európai alapokhoz hozzányúlni. Igen, ez az egyik kihívásunk, tehát meg kell néznünk azt a pénzt, amit elköltöttünk. És garantálni kell, hogy tényleg volt benne hozzáadott európai érték. Tehát ez lenne az intelligens kiadás. És uh, utána majd a trilógusi mandátumunkra is vonatkozik ez. Köszönöm. Dankeschön. Köszönöm. A zöldek nem jeleztek hozzászólási igényt, nem is jelentkezik senki se, tehát akkor az EFDD lenne a következő. Ő sem szeretne, az ENF részéről már a bizottó nincs itt, tehát akkor Matán úr kap szót. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó szokásai vannak, megköszönöm. jelentéstevő mondandója nagy hatással volt rám, megköszönöm az elképzeléseit. Alapvetően kicsit megrémisztenek azonban ezek az elképzelések. A business as usual jött vissza. Mint hogyha itt csak az automata pilóta működne. Össze-vissza mindenfélét teszünk. A négyes és a hármas fejezetben április végén 2016-ra már elfogytak, elfogyott, ami a kasszában volt, mindez a migrációs fejlemények miatt. Mit teszünk az év végéig? Mi lesz az év többi részével? Honnan fogjuk ezeket a hiányzó összegeket bepótolni? Hogyan fogjuk a migránsválság okozta a költségeket állni. Az bátorító, amit a fiatalok mondott, arról, hogy a fiatalokat hogyan kell a munkaerőpiacra visszavinni. A kérdés csak az, hogy valóban elég hatékonyak ezek az eszközök? Jó lenne, hogyha az Európai Parlament ismételten erőteljesen foglalkozna ezzel, tehát a szegénység elleni harcra kell koncentrálnunk, és Morán Sarti asszony is mondta ezt a néppárt részéről, nos, a szocialisták is így vélekednek. Hogy ne húzzam túl sokáig, azzal fejezném be, hogy felteszem a kérdést, vajon vajon a Danaidák harcáról van egy szó, amikor, amikor ö, ö, leírjuk a jelenlegi helyzetet, vajon kik ezek a danaidák, vajon számíthatunk-e arra, hogy ismételten hihetetlenül nagy mennyiségű kifizetetlen számlánk lesz, hogy fogjuk így előkészíteni a 2017-es költségvetést? Vagy egy, vagy egy nem sokára bekövetkezendő csőd felé haladunk? beszélnek, beszélt a szegénységről, beszélt a fiatalok munkanélküliségéről. Manasárgyi asszonynak teljesen igaza van, minden egyéb mellékes, ez itt a lényeg, hogy a szegénység ellen küzdjünk, illetve a fiatalok munkanélkülisége ellen küzdjünk. Nem tudom, hogy észlelik-e, hogy mi itt az alapgond, a szociális dömping, ott van a kihelyezett munkavállalókról szóló irányelvet szeretnénk módosítani, rengeteg olyan dolog van, ami nyomorba dönti az embereket, ezt az elnök helyesen mondta, vagy ott vannak a kereskedelmi megállapodásaink, a TTIP, vagy mások. Ezekről egyáltalán nem beszél a költségvetés általános jelentéstevője. Szerintem ez a gondjaink legfőbb forrása. Nem is beszélek arról, hogy a külső határinkat ellenőrizni kell, meg be kell fogadni a menekülteket. Egyszerűen nincs, nincsenek rá eszközeink, hogy ezt kezeljük. Nem tudjuk befogadni a világ összes nyomorát. Miért? Mert Európa, Európa, Európa. Erre van szükség? Nem. Szerintem egyetlen valóság van, ez pedig az, hogy a KKV-ket támogassuk. Ha az emberek dolgoznak, akkor van bevételük, van fizetésük, van, van képesek arra, hogy vásároljanak, tehát vásárlóerőt jelentenek, és a gyerekeiket is tudják iskolába küldeni. Tehát a KKV-kat kell támogatni, nem pedig a nagyvállalatoknak kell kedvezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egy rövid megjegyzésem lenne. Az előadó utatott arra, utalt arra, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről születik majd egy vélemény. Hát remélem, hogy nem olyan eredményeket kapunk, mint amit az európai számövőszék a Europe Action Teams-ről írt. Tehát ott is volt egy észszerű kezdeményezés, azonban a bürokrácia útvesztőiben valahol ezek elsorvadtak, tehát remélem, hogy ez nem így lesz. A fiatalok foglalkoztatási kezdeményezésével. De most visszaadom Jens Geyer kollégának a szót végezetül. Köszönöm szépen. Először is két információt szeretnék önökkel megosztani, hogy igazából mit is tehetnénk. És Harkin asszony felszólásából kiindulva, aki azt mondta, hogy radikális változásokra van szükségünk. Tehát mit tudunk tényleg tenni? Az első megjegyzésem, és akkor visszamegyek egy lépéssel. Nagyon örültem a Lisszaboni szerződésnek, de van egy bibije, és pedig a költségvetésiek szempontjából. Hiszen egy olvasat van már csak a költségvetés esetében. Ez pedig a parlamenti oldalon gyengít minket, gyengébbek vagyunk, mint a Lisszaboni szerződés előtt. Olyan helyzetben vagyunk, hogy a tanácsa meg kell állapodnunk, és bármennyire sajnálom, de nem is akarok semmit sem elhallgatni, vagy valami hamisat mondani, tehát hogy igazából több hatalmunk van, mint ami van. Nem, akarom, nem akarok itt semmilyen ábrándokat kelteni. A tárgyalások eredménye a soros tanácsi elnökség alatt van. Ez az olaszok alatt sajnálom, de ez egy katasztrófa volt. A luxemburgi alatt meg hihetetlenül jó. Mert megpróbáltak először a parlamenttel szót érteni, és utána a kompromisszumot sikerült a tanácsban elfogadtatni. Tehát, hogyha most a soros elnökséggel tárgyalunk majd, az akkor a szlovák elnökségre esik. És Szlovákiában még kormány sincs. A nagykövettel találkozom este, és megkezdem, hogy hogyan szeretnék ezt legalább technikailag megoldani, hiszen ez azért kulcsfontosságú lesz. Az olasz soros elnökség a kompromisszum készítésénél két hónapot elaludt, aztán eljött a parlamentbe, és azt mondták, hogy hát most ezt fogadjátok el. Hát annyira, annyira bonyolult, annyira érzékeny dolog ez, ezt nem lehet csinálni. Tehát teljesen különböző eljárások vannak, és a parlament is különböző módon reagál ezekre. És most kíváncsi vagyok, hogy a szlovák kormányjal hogyan tudunk majd megállapodni. Tehát már nem vagyunk olyan erősek, mint Lisszabon előtt voltunk. És itt eh, az Európai Parlamentben néhány veterán, aki ezt már hosszú évek óta csinálja, oda kell, hogy figyeljen. És eh, a bizottság eh, sem értette még meg, hogy stratégiai változásra van szükség. Másodszorban igazából nem konszenzus képes ez a terv véleményem szerint. Tehát én nem, nem akarnék most pénzt kivenni ebből a buja költségvetésből, hogy máshova helyezzem, ahol esetleg jobban alkalmazzák, mint például az Európai Szociális Alapokban. A harmadik pont tartalmilag nagyon fontos, hogy mit tehetünk az európai forrásokkal, és pedig ez az alapok keret irányelveiben benne van. Tehát például a szociális alapok összege stabil, és hogy melyik évben mit fizetnek ki, arról tárgyalhatunk, és ezen vitázunk is. Éppen ezért hangsúlyoztam az elején, hogy a tanács ezzel a módszerrel jön el tárgyalni, tehát mindig van a középtávú pénzügyi keretnek egy felső határa. És utána jönnek a kifizetések, Tavaly a strukturális alapok, regionális alapok voltak ezek, és a kifizetéseket meg viszonylag önkén, önkényesen rövidíti. De azért egy dolgot mégiscsak szeretnék aláhúzni, hiszen Trebézius asszony mindig utalt arra a kérdés, hogy tényleg helyesen költjük el a pénzt? Ez az ezt az érvelést az ECR-ből is állandóan hallom, tehát néha angol, néha német nyelven. Az Európai Unió kiadásainak 80%-át közös menedzselésben költjük el. Az azt jelenti, hogy a tagállamok, a, regionál, a régiók döntenek. Tehát, hogy konkrétan hogyan költsék el a regionális alapokba származó pénzt. Tehát, hogy az európai regionális alapokból most mit finanszíroznak, az a tagállamok felelőssége. És a tagállamok döntenek arról, hogy a régióikban ezt a pénzt hogyan költsék el a legjobban. És ezt helyesnek is tartom. De ha 80%-ot közös felelősségben költjük el, akkor a régiókban és a tagállamokban is fontos az, hogy mi a források sorsa. És hogyha nem megfelelő helyen költik el a forrásokat, akkor a tagállamok hatóságaihoz kell fordulni. Az ECRS kollégák mindig azt mondják, hogy nem megfelelő módon költik el a pénzt. És az Európai Számbevőszékről is szólok majd. Az Európai Számbevőszék vizsgálatokat tart, szúrópróbákat a tagállamokban, hogy mit csinálnak a tagállamok az alapokkal. Tehát megnézzük, hogyha Nagy-Britanniában vidékfejlesztésre költenek pénzt, idézem a számbevőszéket, akkor itt nagyon nagy a hibahányados. És hogyha a konzervatív kollégák otthon kezdenének el dolgozni azon, hogy esetleg jobban költsék el ezeket a pénzeket, akkor ez egy nagy szolgálat lenne Európa számára, de úgy látszik nem akarják. Tehát állandóan halljuk, hogy rosszul költik el az európai forrásokat, és igazából nagyon, nagyon nehéz itt ellenszélbe előre haladni. Tehát ami pedig a legkirekesztettebbeket illeti, igen, de itt is a tagállamok döntenek, tehát például Németország úgy döntött, hogy ő ezt nem akarja, kettő, hogy hogyan kezelik a tagállamok ezt. Természetesen itt lehet a menekültek életkörülményét javítani. De hölgyeim és uraim, a döntés ismét a tagállamok kezében van, másodszorban pedig ez nem csoda fegyver. A pénzügyi volumene hmm, csekély. És hogyha ezt le leszámoljuk személyekre a tagállamokban, akkor ez nagyon kevés. Tehát 140 milliárd euró van ebben a költségvetésben ez több, mint néhány nemzeti költségvetés, de hogyha ezt 500 eh, millióval elosztjuk, akkor ez nem sok. Tehát, ami pedig a kkv támogatását illeti, teljes mértékben azon a véleményem vagyok, mint azok a kollégák, akik erről szóltak, és úgy gondolom, hogy minnyáján azért fogunk küzdeni, hogy eh, ezeket a forrásokat jól költsék el. Azonban az emelő az a regionális alapokban van. És mindenképpen harcolunk azért, hogy ne a tanácsi döntéseken múljon majd a regionális alapok elköltése. Figyelnünk kell, hogy tényleg foglalkoztatás szülessen belőle. És ezt a problémát viszont a tagállamokban kell megoldani. Tehát a keret megvan, a jogalkotás ezt lehetővé tette, most pedig az operatív programon a sor és esetleg ezt közösen kell megvizsgálnunk, hogy tényleg megfelelően működik-e. Márten úr, természetesen tudjuk, hogy a 2014-es forrásokat hogyan költöttük el. Az Európai Számbevőszék ezért írja az éves jelentéseit, és azért szavazunk meg mentesítéseket a parlamentben. És a bizottság is nagyon intenzíven foglalkozik azzal, hogy hogyan költötték el a forrásokat. Amit nekünk pontosan meg kell vizsgálnunk, az az, hogy eléggé hatékony-e a források elköltése. És Trebézius asszony is beszélt erről, a bizottság is figyelemmel kíséri. Tehát az eredmény orientált költségvetés, Georgieva biztos asszony programja. A programok viszont több évesek, és éppen ezért nagyon, nagyon, nagyon nem működik az, hogy évente megnézzük hogy mi van. Tehát, hogyha mondjuk egy hidat három évig építenek, akkor csak három év után tudjuk eldönteni, hogy megfelelő módon költötték el a pénzeket, és akkor vizsgálhatjuk meg, hogy ez a híd tényleg megoldotta a közlekedési problémákat, és így tovább. Tehát az Európai Uniónak természetesen javítani kell a gyakorlatát. De ezt figyelembe kell vennünk azoknak is, akik ezt nem szeretnék. Nagyon szépen köszönjük Gájár kollégának. Az elkövetkezendő hónapokban úgy gondolom folyamatosan foglalkozunk majd a költségvetéssel. Három mérföldkövünk van. A következő mérföldkő a háromoldalú egyeztetés lesz, a következő napi rendi pontunk is erre vonatkozik. Köszönjük szépen a jelentést, és szívesen egyeztetünk a továbbiak során is a főelőadóval. Köszönöm szépen. Az ötös napi rendi pontunk következik 2017. évi költségvetés a három oldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás. A mandátumra vonatkozó tervezet már megszületett, a titkárság foglalkozott ezzel. Nincs sok időnk, ezért most erről nem beszélnék. Hosszasan a következő, az előző vita során már sok szempontot említettünk ezzel kapcsolatosan is. A következő költségvetéssel kapcsolatosan el kellene érnünk azt, hogy az ifjúsági foglalkoztatásnak megfelelő tér jusson a költségvetésen belül, ez ugye a mi szakbizottságunk számára a legfontosabb kérdés. A mandátumra vonatkozó tervezet is ezt hangsúlyozza. A vonatkozó programokat véleményünk szerint megfelelően támogatni kell a költségvetésben. Egy korábbi ülésünk során elmondtuk azt is, hogy mindenképpen lemondanánk arról, hogy újabb és újabb dokumentumokat szövegezzünk meg. A legfontosabb az, hogy most a gyakorlati megoldásokat helyezzük előtérbe, és megfelelő forrásokkal lássuk el azokat. A cél az, hogy minőségi munkahelyeket teremtsünk, különösen kiemelve a hátrányos helyzetű csoportok helyzetét a munkaerőpiacon. Az idősebb munkavállalók, a hosszú távú munkanélküliek és a menekültek azok a csoportok, akiket szeretnénk kiemelten támogatni a költségvetés révén is, és a költségvetési források megfelelő menedzselésére is szükség van. Néhány héttel ezelőtt a szemvevőszék bemutatta nálunk a jelentését, a az ifjúsági kezdeményezéseken belül az úgynevezett Youth Action Teams a bürokrácia útvesztőjében elkallódtak, ez nem igazán mutatja azt, hogy az európai szintű irányítás megfelelő lenne. Szerintem a magunk részéről mindent meg kell most tennünk, mondván gyors, gyakorlati megoldásokra van szükség, és önmegoldásokra megoldásokra mindenek előtt, amelyekhez a megfelelő forrásokat is biztosítjuk. Egy példát hoznék arra, hogy mire is gondolok. Hónapok óta két kezdeményezést támogatok. Az egyik egy transzacionális oktatási kezdeményezés, amely a, az Európai Szociális Alapból nyeri a finanszírozását. Folyton azt mondják nekem, hogy igen, igen, működik ez, de a gyakorlatban nem igazán valósul meg a segítség, elakadnak a szakmai gyakorlati helyet keresők, és nem tudnak előbbre jutni a bürokratikus útfesztőben. Ez az egyik, a másik pedig, és erről is vitázzunk kell, hogyan tudunk megfelelő támogatást előteremteni a fiatal migránsok integrációjához. Amikor arról a kérdésről beszélünk, hogy hogyan tudjuk a KKV-kat támogatni, akkor ezt mindig hangzatos címszavakkal tesszük, de nem igazán beszélünk a konkrétumokról. A KKV-k kérdését például össze lehetne kapcsolni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéssel és a migránsok foglalkoztatásával. A KKV-k általában nem foglalkoznak képzéssel, de hogyha európai forrásokat szánunk arra, hogy ők összefogjanak egymással, és segítsék a migránsokat tanácsadással, illetve a munkaadókat is tanácsadással lesz, segítsék, akkor úgy gondolom ebben igenis van potenciál. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az ipari államokban, a nagy európai tagállamokban nem sikerült betölteni az összes képzési helyet. Németországban egyedül 41 ezer képzési hely maradt üresen. Erőforrásokat pocsékolunk hihetetlen mértékben. Érdemes lenne tehát arról gondoskodni, hogy ezeket a helyeket töltsék be például migránsokkal, vagy olyan fiatalokkal, akik az európai válság, orsz, válság a tagállamokból érkeznek. Ez egy jó megoldás, gyakorlati megoldás, de ezt alá kell támasztani megfelelő forrásokkal is a költségvetésből. A vita során minden bizonyal foglalkozni kell majd a költségvetési források előteremtésével is. De a megfelelő célzott felhasználás is egy fontos témakör, és a gyors felhasználása a forrásoknak. Ez egy olyan pont, ahol az Európai Uniónak bizonyítania kell, hogyha még itt is kudarcot vallunk, mondom ezt zárójelben, akkor ez nem igazán mutatja az európai kompetenciát, hozzáértést. Ennyit szerettem volna magam részéről mondani, kicsit hosszúra sikerült a beszédem. A néppárt részéről Elizabeth Marásátjé következik. Merci, cher euh, président. Köszönöm, tisztelt elnök úr! A tárgyalási mandátummal kapcsolatban természetesen támogatjuk Önt, és egyetértek nagyon sok mindennel abból, amit elmondott de néhány dolog engedje meg, hogy részletesebben kitérjek, ami számunkra nagyon fontos. Három dologról lenne szó konkrétan. Egy, a fiatalok foglalkoztatási piacra történő integrálása, vagy integrációja. A tárgyalások során, amit ugye ön fog vezetni a három oldal egyeztetésen, nagyon fontos az, hogy az ifjúsági garanciát megvédjük. Ez a legátfogóbb, legalapvetőbb eszköz, eszköze annak, hogy a fiatalokat ismételten, a fiatalokat valahogy fölvegye a munkaerőpiac. Figyeljünk oda arra is, hogy melyik régiókban a legmagasabb a munkanélküli fiatalok aránya az erre vonatkozó kezdeményezés tényleg csak egy eszköz, de az igazi cél, amit el akarunk érni, az, hogy a, fiatal, hogy a fiatalok elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. Csak 6 milliárdról van szó, de az Európai Szociális Alap, amiben, aminek ez az egyik bugyra, az Európai Szociális Alap viszont 80 milliárdos, tehát mindenképpen ki kell állni az ifjúsági garancia mellett. Második dolog, nagyon jól elemeztem a gyakornokok kérdését. Szeretném, hogyha odafigyelnénk a fiatal gyakornokokra, akiket képzésre küldenek. Nem szeretném, hogyha a kormány és államfők csak arra figyelnének, hogy azért kerüljenek képzésre ezek a fiatalok, hogy aztán majd a munkanélküliek sorait gazdagítsák. Tehát oda kell erre figyelni, ne csak kipipáljunk egy statisztikát, ez nem a megfelelő látásmód, az igazi célkitűzésünk az, hogy a fiatalok helyezkedjenek el a munkaerőpiacon. Ez a célkitűzésünk, ennek kell mindent alárendelni, akkor is, amikor a tanácsal egyeztet. Erre van szükség. Ez alapján fogjuk eldönteni, hogy sikeres volt a tedeles, avagy nem. Ez azért, erre azért van szükség, hogy az európai polgárok megismerjék, hogy valójában mit tesznek az állam és kormányfők. Ez a második dolog, amit mondtam, amit szerettem volna elmondani. A harmadik dolog pedig, a menekültek, különös tekintettel a fiatal menekültek munkaerőpiaci elhelyezkedése. Itt az a kérdés, hogy milyen módszert választunk, hogy akarjuk őket integrálni. Ma azt látom, hogy kicsit elcsúsztatott módszerről van szó. Először a papírokat nézzük meg, utána megnézzük a diplomák megfeleltetését. Tehát első etap, második etap, harmadik etap, ilyen etapokban képzeljük el ezt a folyamatot, legalábbis most itt tartunk. De sajnos erre nincs időnk, sürgősen kell fellépni. A nyelv elsajátítása azonnal el kell, hogy kezdődjön, tehát azonnal foglalkozni kell azzal, hogy a szóba forgó menekült ismeri a nyelvet, hiszen nyelvismeret nélkül nem lehetséges az integráció. Illetve nagyon fontosnak tartom azt, hogy a képzési modulok minél hamarabb elkezdődhessenek, tehát itt is ki kell meg kell mutatnunk a fogunk fehérjét a tanács felé. A valóságra van szükség, tehát valóban föl kell lépni, nem szavakra van szükség, hallottunk már sok szép beszédet. Elnök úr, mi azért vagyunk itt a foglalkoztatási bizottságban, mert a cselekvésben, a tettekben hiszünk. Köszönjük szépen. Pirénszki képviselő a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a véleménytervezetet is. Sok pontban egyetértünk a szöveggel. Az egyes pontra szeretnék külön kitérni, mi szerint a 2017-es költségvetésnek kulcs szerepet kell vállalnia abban, hogy az EU hozzájáruljon a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a szegénység elleni küzdelemhez, Fontos, hogy ez ne csak üres szavakban merüljön ki, fontos, hogy a gyakorlatban is eleget tegyünk vállalásainknak. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy az Európai Szociális Alap szempontjából megfelelő kifizetésekre lenne szükség, hiszen 2017-ben egyre több kifizetésre lesz szükség a tagállamok felé. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy megfelelő erőforrásokat kell biztosítani a gyermekszegénység elleni küzdelemhez, és ahhoz, hogy a gyermekek számára megfelelő élelmezést, lakhatást, egészségügyi ellátást, oktatást biztosítsuk, és aztán megfelelő allokációkra lenne szükség az ifjúsági garanciához és, ahogyan Marán Sártyi asszony is elmondta az imént, A parlament március 9-i állásfoglalására szeretném felhívni a figyelmet, ahol a 9-es bekezdésben az áll, hogy a minőségi munkahelyekhez, minőségi oktatáshoz, gyakornoki helyekhez való hozzáférést biztosítani kellene az Európai Unióba belépő fiatal migránsok számára. Világos megfogalmazást láthatunk itt, tehát ezt is megfelelő költségvetési forrásokkal kell alátámasztani, és megfelelő forrásokra van szükség a foglalkoztatás, a e, munkaügyi ügynökségek számára és mind pénzbeli, mint e, humán erőforrásokra gondolok hiszen ők is részt vesznek ezen problémák megoldásában. Nem szabad megfeledkeznünk a kötelezettségvállalások meghatározásában az MFF-ről, az általa meghatározott e, költségvetési keretről, A foglalkoztatás, a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó kezdeményezésekre kell gondolni, és a növekedés elősegítésére. És még egy szót a szélesebb kontextusról. Jens Gájártól azt hallhattuk, hogy legyünk reálisabbak. Harkin asszony elmondta, hogy egyszerűen nem tudunk világos célokat megfogalmazni, Határozottan ki kell mondanunk azt, hogy nem haladhatunk az eddigi úton, de nyilvánvalóan a realitáshoz az is hozzátartozik, hogy tavaly is, és az idén is pótköltségvetésekre volt szükség. Nyilván ez azt jelzi, hogy nem megfelelően mértük fel a szükségleteket. Jó lenne, hogyha jövőben ez máshogy lenne, és aztán itt van ezen alapoknak a létrehozása a tanács konkrét célokra alapokat hozott létre, és az embernek az az érzés, hogy az egész költségvetési eljárás egyre inkább véletlenszerűvé válik, egyre kevésbé esik a demokratikus ellenőrzés hatája alá, és egyre kevésbé szolgálja az általunk meghatározott prioritásokat. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen. Ulrike Trebézius következne az EKR részéről, de ő már nincs itt, akkor Marian Harkin következik. Köszönöm. A mai vitában a legfontosabb dolgokat sikerült kiemelnünk, de néhány konkrét dologra hadd utaljak még. A fiatalok foglalkoztatási kezdeményezése, nos ez az ifjúsági garancia témakörébe esik. Egyetértek Marás Ártyi asszonynal. Jó lenne, hogyha a kormányok nem arra használják ne arra használják ezt, hogy a statisztikában kipipálhassák a megfelelő rubrikát, hogy ezek a fiatalok képzésben vesznek részt. Nem ez a célja nyilván az ifjúsági garanciának. Úgyhogy erre figyeljünk oda. Aztán nagyon fontos az, hogy legyenek minőségi munkahelyi ajánlatok a számbevőszék ajánlása, és pontosan erről szól a minőségi munkahely ajánlatokról, vagy munkalehetőség ajánlatokról. Nem tudom, hogy a többi tagállam mi a helyzet, de nálunk komoly közvita folyik arról, hogy milyen um, foglalkoztatási ajánlatok elérhetők a fiatalok számára. A legtöbb nem írható le a minőségi kifejezéssel. Elnök úr említette a betöltetlen gyakornoki állásokat, Nekem az a kérdésem itt, hogy vajon miért? Miért nem gondolják a fiatal... Miért gondolják így a fiatalok a, a gyakornoki státusz nem elég vonzó, vagy azt gondolják a fiatalok, hogy ezután úgyse lesz munkalehetőség? Jó lenne, hogyha valakinek erről lenne konkrét tudomása, illetve a tájékoztatása. Németországban és más országokban is vannak nagyon jól bevált gyakorlatok. Ezeket kéne elterjeszteni. De figyeljünk oda arra is, hogy a tagállamokban más és más rendszer uralkodik, de alapvetően én támogatnám azt, hogy a bevált gyakorlatokat megpróbáljuk elterjeszteni. A fiatalok kérdése nem egy nist jelent, hanem arról van szó, hogy ez egy sokkal általánosabb jelenség. Erről sokat beszélgettem az elmúlt hónapokban, hetekben, és szerintem egy kicsit más megközelítéssel eh, kell beszélni, más megközelítést kell alkalmazni a szükségletekkel kapcsolatban, illetve azok, azzal kapcsolatban, hogy kik azok a fiatalok, akik sem képzésben, sem um, részesülnek, sem munkahelyük nincs. Tehát arra is oda kell figyelni, hogy az EGF eh, a globalizációs alap tud-e foglalkozni ezekkel a fiatalokkal. A lényeg az, hogy a lehető legtöbb fiatalt elérjük. Egyetértek azzal is, hogy a költségvetésnek az is célja, hogy a vállalkozói szellemet, illetve a szociális vállalkozásokat elterjesztett támogassa. A digitalizáció nagyon fontos, ezzel is új munkahelyeket teremthetünk, új üzleti modelleket. Ma reggel egy az általam eddig a parlamentben az meglátogatott ülések között a legérdekesebben voltam. Milyen érdekes ülésen még sose voltam. A digitalizációról volt szó, arról, hogy ez milyen, kifeje, milyen kiváló lehetőségeket teremt a, az állásteremtésre, és jó lenne, hogyha ez tényleg megvalósulna. Szerintem a költségvetésünknek mindenképpen foglalkoznia kell ezzel. Aztán gyermekszegénység, sokan utaltak már erre is. Igen, fontos, hogy a, hogy a szülőknek legyen normális munkája, ezzel lehet küzdeni a gyermekszegénység ellen, de szerintem mindenképpen kellene célzott, célzott intézkedések is. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nem jelentkeztek előadóval, az EFDD sem, az ENF fél szó. Matán úr. Merci, monsieur le président, merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, jelentéstevő úr. Amikor az ember az emple elnöke, akkor folytonosan különböző új javaslatokat kell elbírálni. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió megfelelően küzdjön a fiatalok munkanélkülisége, a gyermekszegénység, stb. ellen. Mindenki elmondta, hogy a fiatalok munkanélkülisége az egyes számú probléma. Tavaly láthattuk, hogy a 16-25 évesek a, eh, ról készült eh, készült eh, kimutatás, tehát először még csak 15-25 évesekről beszéltünk, aztán a fiatalok már 15-30 éves kategória lesz, előbb-utóbb bejutunk oda, hogy 16-tól 50 éves korig tart a fiatalkor, hát elég későn integráljuk a fiatalokat a munkaerőpiacra, ezt kéne megváltoztatni. Hármas pont. a nőket, a tartósan munkanélkülieket, a fogyatékossággal élőket, kisebbségekhez tartozókat kell megcélozni, a különböző pénzügyi támogatásoknak, de ön ezt pontosan hogy érti? Kik ezek a kisebbségek? Négyes pont, szegénység, társadalmi kirekesztés, ez nem újdonság. Ötte, ötös, a folytonos, a folytonos oktatás és szakképzés, ez is elég általános, mindenki elmondta már ezt ettől még, hogy az emberek oktatásban, szakképzésben vesznek részt, megmarad a munkanélküliségi stati- statisztika. Ez a lényeg. Hatos pont, digitalizáció, nagy szükség van rá. Igen, hetes vállalkozási készségeket kell javítani. Ez is igaz. Nyolcas, szociális kérdések, aztán a munkahelyek védelmével kapcsolatban nagyon fontos, hogy a 28 országban ezt valahogyan harmonizáljuk, mert nagyon nagyok az különbségek tagállamra tagállamra. De fontosnak tartanám kívül, hogy mi a módszere. Az első pontban például egyáltalán nem említi meg a multinacionális cégeket, erre gondolni kéne, pedig a EGF-ből leginkább ők részesednek. A bevezetőjében azt mondta, hogy igen, a KKV-ket segíteni kell, igen, ezt mindenkitől hallottuk, minden frakció elmondta ezt, de a kilenc pontból egyben sem olvashatunk erről. Beszél róla, de nem írja le, nagy kár. Kilences pont. Itt van egy kis gondom, sőt nem is kicsi. Nagyon szép vágyakat fogalmaz itt meg. Igen, az egységes piac megvalósítását kell támogatni a költségvetésnek. Ez nagyon szép dolog, de ez így nem működik. A társadalmi konvergencia, versenyképességet kell támogatni, tehát ez sem működik így. A szociálisan felelős vállalati politika kialakítását, illetve a szociális jogi normák vállalatok általi betartásának nyomon követését kell támogatni. Ez szép dolog, szép elképzelés, de sajnos már évtizedek óta azt kell tapasztalnunk, hogy ezt lehetetlen elérni ezt a célt, ez így nem működik. Köszönöm a figyelmet. Gut, zum paar Fragen. Rendben, akkor néhány vitabeli kérdésre kitérve. Először is, itt egy háromoldalú egyeztetés mandátumáról van szó, nem pedig arról, hogy egy átfogó dokumentumot készítenénk a fiatalok munkanélküliségének okairól. Másodszorban szeretném kihangsúlyozni, hogy bár mindig a KKV-k támogatásáról beszélünk, Németországban ők adják a gyakornoki helyek 70%-át. Németországban jelen pillanatban azonban kb. 40 ezer gyakornoki helyet nem töltöttek be. A munkaadókkal beszélve azt hallom, hogy nincsen a képzésre a gyakornokokra szakosodott osztályuk, de hogyha egy olyan migránst akarnak felvenni gyakornokként, aki háborúban traumatizálódott, akkor ahhoz azonban megfelelő háttérre van szükség, megfelelő pedagógusokra, ez pénzbe kerül, és ezt nem tudják megengedni maguknak. Viszont jó lenne, ha eljut mi azt mondanánk, hogy itt a pénzügyi támogatás, a finanszírozás jó helyre kerülne, mert ezzel elérhetnénk azt, hogy olyan kelkelékat hozzunk össze egymással, akik fiatal migránsoknak adnak gyakornoki helyet. Ez, erre gondoltam a gyakorlati támogatás kapcsán. Az imént ez azonban nem olyasmi, amit a mandátumba bele kellene írni, hanem egyrészt erről tárgyalni kell, másrésztről pedig az is lehet, hogy ez egy kísérleti projekt lesz majd, amelyet a szakbizottsági munkánk költségvetése kapcsolatos munkánk során felkarolunk. Azt hiszem, ez egy frakciókon átívelő célkitűzés lehet. Persze a szövegről lehet vitázni, de gondolom a kezdeményezés vagy a, a szándék, az intenció, mint olyan nem kérdéses. A következő kísérleti projektekről szóló vita során tehát ez majd előkerülhet a költségvetés kapcsán. Harmadik pont – a gyakornoki helyekre, a szakmai képzésre vonatkozó megnyilvánulásokat nagyon fontosnak tartottam. A gyakornoki helyek szerintem mindig nagyon fontosak abból a szempontból, hogy a fiatalok megtalálják a hozzájuk illő szakmát, avagy egyfajta kiegészítésképpen élhetnek ezzel a lehetőséggel a felsőoktatási lehetőségek mellett. Sokszor azt látjuk azonban, hogy visszaélnek a gyakornokokkal, mert nem fizetnek nekik semmilyen bért. Ez nem lehet perspektíva a megfelelő szakma megtalálásához. Előfordul, hogy a fiataloknak három-négy évig kell gyakornoki helyet betölteniük, és aztán a munkaadó nagy kegyesen állást ajánl nekik. Ilyen visszaélésekről sokat hallhattunk, hallhatunk most is, ezért szerintem elsősorban a megfelelő, megalapozott szakmai képzés a, kell, hogy az előtérben álljon, nem pedig a gyakornoki helyek, mint olyanok. Szerintem a megfelelő szakmai képzés kell, hogy álljon tehát a szakbizottságunk fókuszában, a gyakornoki helyekkel való visszaélést pedig mindenképpen fel kell számolni. Ennyit szerettem volna a vita kapcsán összegzésképpen elmondani. A módosítók benyújtásának határideje május 11-e. Június 15-én fogunk itt a szakbizottságban szavazni erről a kérdésről, a költségvetési szakbizottságban pedig június 30-án lesz a szavazás. Várom a módosítókat a mandátum kiegészítésére vonatkozólag. Köszönöm szépen mindenkinek. Rátérünk a hatos napi rendi pontra igencsak késedelemben vagyunk. Jelentés a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról Zsors Bachnak adom meg jelentéstevőként a szót. Zsors, röviden és tömören kérlek. Köszönöm szépen, kedves kolléga, kedves elnök úr. Gondolom, hogy nem kell a jelentés tárgyáról külön beszámolnom, mindenki tudja, hogy a postai szolgáltatásokra vonatkozó irányelvek 2008-ban fogadtuk el, ezzel az Európai Bizottságot felszólítottuk arra, hogy négy évente készítsen az irányelv alkalmazásáról jelentést. Egy olyan ágazatról van szó, amely hatalmas nagy változásokon megy keresztül. A technológiai körülmények hatalmas változáson mentek keresztül, hatalmas fejlődésen. Ezért azt gondolom, hogy ez az ágazat egyrészt a, az egyetemes szolgáltatások révén, másrészt a csomagküldés révén fémjelezhető elsősorban. Az Európai Bizottság jelentése először is megállapítja azt, hogy lényegében nem állnak rendelkezésre kielégítő mértékben, illetve mennyiségben megbízható adatok. Egyrészt azt látjuk, hogy elavult adatokkal van dolgunk, 2012-ből származnak például, másrésztről a tagállamok és az ágazati szereplők nem bocsátanak rendelkezésre elég adatot. A jelentésben ezért megfogalmaztam azt a követelésünket, hogy a jövőben megbízható adatokat kérünk. Egy további fontos pont az, hogy mint ahogyan elmondtam, a különböző szolgáltatók termékei egyre közelítenek egymáshoz, a szolgáltatások közötti határvonalak elmosódnak, ez megnehezíti az átláthatóságot, a transzparenciát. Ezért a mi feladatunk az, hogy a foglalkoztatókat felszólítsuk arra, hogy a megfelelő munkakörülményeket biztosítsák, de nagyon sokfélék ezek a munkakörülmények a különböző szereplőknél. 2015-ben nagyon sokat fog, sok embert foglalkoztattak ebben az ágazatban, de külön a csomagküldésre vonatkozólag már csak becsléseink vannak, kb. 270-272 ezer embert foglalkoztattak ebben az alágazatban, de ezek 2010-es adatok tehát ezek is elavultak. A klasszikus az egyetemes szolgáltatások területén évente kb. 4%-kal csökken becsések szerint a foglalkoztatottak száma. A szociális partnerek nagyon fontos szerepet töltenek be ezért, mert sok tagállamban megpróbálták úgy alakítani ezt a hatalmas változást a postai ágazatban, hogy az megfelelő legyen, kezelhető legyen a munkavállalók szempontjából, és nyilván nem zajlott minden optimálisan, de úgy tűnik az ágazatban ez az átmenet ö, szociálisan elfogadható módon zajlott. Ahogyan mondtam, az egyetemes szolgáltatások, szolgáltatások ö, nyújtói és a velük versenyben lévő szolgáltatók között hatalmas a verseny, ezért rengeteg a határozott időben foglalkoztatott munkavállaló, rengeteg a rugalmas szerződ, munkaszerződés. Ez nem elfogadható a számunkra, itt is bértárgyalásokat kellene követelni. Mivel a gyakorlat azt mutatja, hogy a béreket betartják ugyan, de a nagyon stresszes munkakörülmények és a túlórák a jövőben még inkább elharapóznak majd. Ettől tartunk legalábbis egy utolsó dolog, vagy utolsó előtti dolog, amelyről szeretnék szót ejteni, az a továbbképzés és a képzés szerepe. Ez eddig viszonylag jól működött ebben az ágazatban, de az ágazatban továbbra is változásokkal kell számolni, ezért még egyszer felhívom a figyelmet a képzések fontosságára, és különböző projektekre a szociális téren. További adatokra van tehát szükség, és üdvözöljük a postai ágazatban létrejött az ágazati párbeszéddel foglalkozó bizottság létrejöttét is. Nyilván ez az egy-egy előzetes tervezet, itt most nagyon röviden is kellett fogalmaznom, mert nincs sok idő, magam is készítek majd módosításokat, és várom természetesen az együttműködést a az árnyék jelentéstevőkkel, és várom mindenkinek a megjegyzését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jutta Steinrück az SNT nevében. Köszönöm szépen. Bach a kiváló véleményt és a hozzáillő magyarázatokat. Igazából nem is kell itt nagyon sokáig szaporítanom a szót, hiszen ezek a dolgok mind relevánsak az európai szintre, ezekkel mind foglalkozott, de mégis azért be fogok nyújtani néhány módosítót a frakcióm nevében. Tehát itt az alvállalkozói láncok esetében és ezen szolgáltatások tekintetében ez problémás lehet. Tehát természetesen szó van a munkaidőről, tehát hogy a vezetéssel eltöltött idő, pihenőidő betartása, és a munkagyi ellenőrzésekről, a szociális partnerek bevonásáról, és a technikai haladásról is beszélnünk kell, hiszen a digitalizációról beszélünk, hogy a szolgáltatók, a beszállítók új eszközöket akarnak eh, alkalmazni, tehát drónokról van szó, de szó van például a munkák tartalmáról is, a digitalizáció tekintetében ezen a téren is eh, már eh, nagyon korán meg kell teremtenünk a megfelelő keretfeltételeket, de szerintem nagyon jó jelentés készül majd. Köszönöm szépen. Most Kozmas Lotovski az ECR részéről. E, Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani. Szeretnék köszönetet mondani Bach úrnak a véleményért. De két, két dolog nagyon fontos nekem, ez pedig a következő. Tehát e, ki kell jelentenünk, hogy a postában a munkavállalók alapvető szerepet játszanak. Tehát főleg azok, akik keményen dolgoznak. Ez azt jelenti tehát, hogy a posta ágazatban a lehető legjobb munkafeltételeket kell biztosítanunk. És ez nem csak a bérezésre vonatkozik. Ez a foglalkoztatás stabilitására vonatkozik. Ez a készségek továbbfejlesztésére, továbbképzésre vonatkozik. Főleg a gazdaság digitalizációjának köszönhetően. A postai szolgáltatások fő nyújtója az állam. Tehát az államnak felelőssége van abban a tekintetben, hogy javítsa a normákat, és hogy minden foglalkoztatási formát támogasson. És ne támogasson olyan foglalkoztatási formákat, amelyek nem teszik lehetővé az előnyök és a juttatások igénybevételét. Tehát mindenképpen javítani kell a munkakörülményeket, és általában a kereskedelmi postaszolgáltatók mindent megtesznek, hogy megnyerjék a kiírásokat. Ennek pedig a, az eredménye a postai szolgáltatások minőségének csökkentése, és ez túlkapásokhoz is vezet. A munkaügy tekintetében. Lengyelországban volt egy eset, egy magán szolgáltató volt, az államtól kapott megbízások olcsó volt, de a munkakörülmények hihetetlenül pocsékok voltak. Nagyon fontos a verseny a gazdaság számára, de a szolgáltatók ne a munkavállalók hátán jussanak profithoz. És az állam szempontjából alapvető szolgáltatás a posta, és éppen ezért a postai dolgozók jogait biztosítani kell. És garantálni kell, hogy megfelelő munkakörülmények között dolgozzanak. Köszönöm, Marian Harkin. Chair, Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát a postai szolgáltatásokkal foglalkozó irányelv tekintetében az az érzésem, hogy eh, az információink nem eh, aktuálisak. Tehát 2011-12-es információink vannak. És eh, nagyon nehéz ez alapján megítélni a jelen helyzetet. Másodszorban pedig meg kell vizsgálnunk, hogy mi történt azóta. Tehát nagyon sok levelet küldtek el, és évente 4%-kal kevesebbet küldenek ma, mint régebben. Néhány tagállamban a nemzeti versenyhatóságok foglalkoznak az általános érvényű szolgáltatások értelmében a postai szolgáltatásokkal, is nagyon gyakran visszaélnek a helyzetükkel postai szolgáltatás nyújtók. Ez természetesen egy fontos téma. De ami engem itt aggaszt, az a foglalkoztatás, és hogy a munkavállalóknak milyen szociális viszonyok között kell dolgozniuk. Tehát az általános szolgáltatásokat nyújtók jobban oda kell figyelni. És a modernizációt is figyelembe kell venniük. Már szóltak előttem is erről, és nagyon pontosan figyelnünk kell, hogy mi történik. Egy utolsó megjegyzésem lenne, Írországban, saját országomban és nagyon aggódunk például, hogy vidéken egyre inkább bezárják a postahivatalokat. De most itt ez nem releváns európai tekintetben, de Írországban nagyon, nagyon nagy téma, hogy igazából a postát ott egy ilyen egyablakos hivatalnak tartják, és beteszik például élelmiszerüzletbe, és így tovább. De köszönöm szépen ezt a jelentést tehát sok mindent nem tudok hozzáfűzni, és várom a további megjegyzéseket. Köszönöm. Köszönöm. Igazából nem látom Kemelin képviselő GUE részéről nincs, nincs a GUE részéről senki. Akkor Karima Delit sem látom. A zöldek az ő nevében esetleg nem. Akkor Laura Agyéja. Őt viszont lát. Grazie, Presidente. E Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Bach kollégának a munkát. Nyilván vele fogunk együttműködni majd a munka során a továbbiakban. Fölkészüléskor próbáltam arra rátapintani, hogy az irányelv eddig milyen utat járt be, és jelenleg mi a helyzet Olaszországban, a hazámban. Egy 96-os irányelvről beszélünk, amely amelyet liberali, amely liberalizációt jelentett. Nos, a piac teljes nyitása 2010. december 31-én valósult meg a legtöbb országban, Olaszországban is. Tehát 2011. január 1-től immáron Olaszországban nem lehet alkalmazni kizárólagos jogokat a postai szolgáltatások nyújtásánál. Tehát az olasz kormány eltörölte a monopóliumot, amely, amelyet az olasz postai vállalat gyakorolt. A liberalizációnak, liberalizáció után még mindig azonban nagyon nagy többségben az olasz posta fog, ö, nyújtja ezeket a szolgáltatásokat. Tehát egy monopóliumot liberalizáltunk, de valójában ugyanaz a monopólium folytatja a szolgáltatások nyújtását. Én úgy gondolom, hogy csak szavakban valósult meg az, amit szeretünk volna elérni. A, val- a valóság az, hogy a dolgok megmaradtak úgy, ahogy korábban is voltak továbbra is privilegizált helyzete van az olasz postának. Egyébként vagy a gazdasági fejlesztési, vagy pedig a, a takarékpénztárhoz tartozik a posta gazdasági érdekeltsége, ezt ugyanaz a minisztérium ellenőrzi egyébként. A kérdés csak az, hogy mindenről hogyan gondolkodunk. Ugyanakkor azért más szolgáltatók is beléptek a piacra, de de ez egyáltalán nem eh, jelent egyenlő versenyfeltételeket, nem tudják ezek a kisebb cégek teljesíteni a versenykörülményeket. A, mar- a piacot tehát liberalizáltuk, de a monopóliumot továbbra is a korábbi monopól helyzetben lévő vállalat birtokolja. Ki fogjuk tehát értékelni a jelenlegi helyzetet, és ezután pedig együtt fogunk működni a kollégával, hogy kidolgozzuk ezt a véleményt. Dankeschön, Mara. Köszönöm szépen. Izotto képviselőasszony. Grazie, eh, brevemente. Köszönöm, csak röviden. Olaszországban az irányelv gyakorlatilag nem működik, nem alkalmazzák, ha megnézzük például a fogyasztó oldaláról a dolgot. A Posta Italiane még mindig gyakorlatilag bír a monopól joggal, de a Posta Italia már bank is lett, üzlet is lett, bármit lehet a postán vásárolni, játékot, füzetet, mindent. Ennél azonban még súlyosabb az, hogy a Posta Italiane az Alitalia helyét is megpróbálta betölteni, tehát még ezzel is bővítette a tevékenységet, pedig ez nem lenne az ő hatásköre. Viszont mi az, amit nem végezel? Nem hordja ki a leveleket. Én egy síkságon lakom egy kisvárosban, tehát nem egy városi, nem egy hegyvidéki kis faluról van szó, ebbe a síksági kisvárosba hetente egyszer érkezik el a posta. És ez komoly gondokat jelent például a számlák kiszállításakor. És ezek nem elszigetelt esetek, a helyzet rendkívül súlyos, nagyon sok polgármester írt nekem is, a miniszternek is, hogy lépjünk fel, lépjünk közbe. És szerintem az Európai Bizottságnak is oda, kell, oda kéne figyelni erre, tehát őriznie kell a szerződéseket, illetve meg kell nézni azt, hogy a különböző irányelvvel szolgáltatások a valóságban megvalósulnak-e. Jelenleg a bizottság nem tesz semmit. Remélem, hogy ezt az alkalmat kihasználva az Európai Unió ellenőrizni tudja, hogy a szolgáltatás, az arab szolgáltatás, tehát hogy a leveleket kihordják, ez megtörténik-e például Olaszországban? So, then kommen with... Rendben. Akkor most áttérünk eh, a többi felszólásra Richard Howitt. Köszönöm csak röviden. Jutta Steinrukat természetesen támogatom, és Köszönet Bach úrnak, nagyon jó volt a bevezetője, és támogatom azt, hogy az egyetemes szolgáltatás védelme mellett ki kell állni, illetve a szociális partnereket is támogatni kell, hogy, fogy, hogy folytassuk az együttműködést. Hazámban, az, az Egyesült Királyságban 89%-a a lakosságnak támogatja az egyetemes szolgáltatás folytatását, ez nagyon fontos. Hogyha vita után, vita végén a bizottság képviselő válaszol, akkor szeretném tudni, hogy mit gondolnak az egyetemes szolgáltatás tiszteletben tartásáról, illetve ennek a szociális következményeiről. Jó lenne, hogyha a nyilvánosság előtt elmondani a bizottság, hogy mit gondol. Van még valami, amiről eddig nem esett szó. Többen aggódnak, hogy az egyetemes postatei szolgáltatásokat az úgynevezett mazsolázás kezdi jellemezni. A legprofit termelőbb szolgáltatást átveszi. A szolgáltató ezt kimazsolázzák, de az összes többi szolgáltatásra nem figyelnek oda. Bakúr véleményébe ezt valahogyan be kéne venni, illetve a bizottság új javaslatában, és szerintem lenne ennek helye, ez az E az e-üzletkötésről szól. Szerintem nem Szerintem az megfelelő lenne, hogyha az egyetemes szolgáltatást fenntartanánk, de akkor legyen tényleg egyetemes, és a mazsolázás ellen föl kéne lépni, hogy legalább megnehezítsük a dolgokat. Tehát jó lenne egyenlő viszonyokat, egyenlő verseny viszonyokat teremteni. Kérném a bizottságot, hogy erre valahogyan reagáljanak. Illetve Balkúr, kérem gondolkodjon el ezen. Ezzel kapcsolatban egyébként valószínűleg lesz egy módosítónk. Hetman. Köszönöm szépen, Krisztof Hetman. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja także chciałbym się przyłączyć do słów podziękowania. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Bach úrnak. Kiváló ez a dokumentum, munkadokumentum, nehéz nem egyetérteni azzal, amit leírt de engedjék meg, hogy a magam részéről kérjek valamit eh, Bach úrtól. Kérem, hogy kicsit bátrabb ajánlásokat fogalmazzon meg, főleg a postai ágazatban dolgozók jogaira vonatkozóan. Az irányelv alkalmazásának sok előnye van, de sajnos vannak, vannak sajnálatos következményei is. Halkin asszony utalt erre, arra, hogy kis falvakban, kisvárosokban eltűntek a postafiókok, de nem csak erről van szó. A verseny sokszor a dolgozók kárára valósul meg, mert ez egy kereskedelmi vállalat, a szolgáltató, ők megpróbálják a költségeket lecsökkenteni, hogyan próbálják ezt elérni, rugalmas munkakörülményeket próbálnak teremteni, ami nem mindig előnyös a munkavállalóknak. Bach úrnak nagyon jó ajánlásai vannak, de kérném, hogy egy kicsit erőteljesebben fogalmazza ezt meg. Köszönöm szépen. Funtulis képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Buenos días, veo que tiene που σιγά σιγά σβήνει. Köszönöm. Sajnos egy eltűnőben lévő ágazat. A levél rövidesen megszűnik, nagyon kevesen küldenek leveleket, elektronikusan szoktunk immáron kommunikálni, e-mailen keresztül, de néha azért ünnepek alkalmával vagy karácsonykor küldünk egy lapot. Azt hiszem, hogy a személyi tehát a postai szolgáltatásokkal, postai ágazatban dolgozó munkavállalók számának csökkenése a szomorú. Hát egyrészt a nyugdíjba vonulókat nem ezeket a posztokat nem töltik fel, másrészt pedig a vállalatok mindent elkövetnek azért, hogy olcsóbbak legyenek ezek a munkahelyek. Én ellátogattam abba a vállalatba, ahol sokáig dolgoztam, mi annak idején nyolcan dolgoztunk, most pedig három munkavállaló van ott. A kollektívák imáron nem léteznek, és a görög postai szolgáltató, a görög posta egyáltalán nem tartja a tiszteletben a dolgozók jogait, még a beteg szabadságra sem engedik őket. pedig a postai szolgáltatásokat sok mindenre lehetne használni, ezt a hálózatot sokféleképpen ki lehet aknázni. De nincsenek kollektív megállapodások, ezért nagyon sok magánvállalat a görög postától úgymond leasinggel munkavállalókat, Ezzel csak egy baj van, nagyon kicsi a fizetése ezeknek a munkavállalóknak. Aztán a nehezen elérhető települések kérdése is felmerül. Sokszor a postai szolgáltatások inkább banki szolgáltatásokká válnak, és a vidéken élő emberek alap igényeit nem tudják kielégíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A listát lezárjuk, most pedig visszaadom Bach úrnak a szót, de legközelebb, hogyha valamit kapnak a postától, levelet vagy egy csomagot, akkor beszéljenek a postással, hogy milyen munkakörülmények között dolgozik. Hiszen Hetman kolléga utalt arra, hogy nagyon sok mindent lehetne szabályozni. Németországban például van minimálbér, megkapják a postások is a minimálbért, de az autót annyira telepakolják, hogy 8 eh, óra alatt ki sem tudják szállítani azt a sok csomagot, amiért megkapják a minimálbért. Van olyan, hogy 10-12 óráig ülnek az autóban. Tehát ez pedig egy olyan pont, ahol konkrétan visszaélnek a helyzetükkel. Tehát nem csak Németországban van ez így, hanem máshol is. Nem ismerem Zsors jelentését, de tudom, hogy ezt az érvet érti. És most szeretném megkérni, hogy támogassa minket. Zsors, most viszont szót kapsz, hogy lezárd a témát. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát teljes mértékben fogékony vagyok az érv irányában, és természetesen a többi kollégával is egyetértek, akik még erősíteni szeretnék a jelentést. Esetleg egy általános megállapítást tennék. Nagyon örülök, hogy egyetértenek velem, és egy véleményt írunk, tehát a szociális és foglalkoztatási szerkezetről beszélünk. Tehát ez pedig része az általános gazdasági struktúrának. Tehát ez igazából a TRAN szakbizottság ügye és úgy gondolom, hogy a TRAN jelentésébe is belekapcsolódhatunk. Ez Marian Harkin megjegyzésére emlékeztet, aki megjegyezte, hogy vidéken bezárják a postahivatalokat. Ezt több kolléga is említette, hogy ez egy általános jelenség. Az irányelv pedig előírja az alapfeltételek biztosítását. És természetesen a rendelkezésre állást is minden diszkrimináció nélkül. Tehát, hogyha valaki vidéken lakik, és bezárják a posta hivatalokat, a postai szolgáltatást nem végzik el, akkor ez diszkrimináció. Hiszen nincs rendelkezésre állás. Ez pedig nem megengedett. És szerintem mindenképpen a gazdasági téren is figyelni kell erre. Ezt több kolléga is megragadta, tehát hogy milyen a helyzet. Howitt kolléga ismét a mazsolázásra utalt, tehát hogy a jövedelmező szolgáltatásokat nagyon, szí, nagyon szívesen kimazsolázzák. A magánszolgáltatók pedig eh, ezek eh, közértekű szolgáltatások. És az országoknak pedig garantálni kell ezeket az általános érvényi szolgáltatásokat. Tehát a levelek kézbesítése, a levelek feladásnak a lehetősége, tehát ez, ez egy alapvető szolgáltatás. De tudnunk kell, hogy mik ezek. És főleg ha vidéki térségre gondolunk, akkor még ott nagyon sok tennivaló van, hiszen ott például a postahivatalok bezárása is kihat az egyes községek, falvak életére. Örülök az együttműködésnek, és örülök, hogy ilyen érdeklődést kap az egyetemes szolgáltatásoknak ez a szegmenset. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Így áttérünk a hetes napirendi pontra. Tehát itt még van egy csomó jelentés, a szociális befogadás, munkaerőpiac, és körülbelül 45 percünk maradt a következő napi rendi pontokra. Tudom, hogy Brando nagyon gyorsan beszél, de mégis átadom neki most a szót, hogy bemutassa a jelentését. Tehát a menekültek társadalmi befogadása, Brando. Uh, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, hiszen már sokat dolgoztak ezen anyaggal kapcsolatban. Nagyon sok pozitívumot találtam a módosítókban ezekben, ezeket figyelembe fogom venni a kompromisszumok kialakításánál. Sokszor tényleg nagyon jó minőségű inputot szolgáltattak, és ezzel az általam szerkesztett írt szöveget nagyban javítják. Nagyon örülök ennek. Örülök annak, hogy egy konkrét, de ugyanakkor átfogó, kér, átfogó dokumentumot tudunk így megalakítani, vagy kialakítani, nagyon fontos a, a közvéleménye is nagyon nagy figyelemmel gondol erre, illetve várja ezt. A legtöbb frakció, kivéve a szélső jobbot, úgy gondolja, hogy a menekültek munkaerőpiaci integrációja nagyon fontos feladat, a szolidaritás, illetve a, a tagállamok között, illetve az európai intézmények közötti szolidaritásra és közös tehervállalásra ö, ugyanez vonatkozik, illetve az integrációt megfelelően rugalmas intézkedéseken keresztül kell elérni. Oda kell figyelni arra, hogy milyen külön szükségletei vannak a migránsoknak és menekülteknek, de ne feledjünk, ne feledjük, hogy az egészségügy és egyéb rendszerek, befogadó rendszerek eh, szintje, színvonala eltér a különböző tagállamokban. Ne feledjük el tehát ezt a sokféleséget. Röviden a frakciók eh, módosítóit szeretném eh, elemezni. Remélem ezzel fogok képet tudok alkotni. Néppárt és Mann árnyék jelentő, árnyékentéstevő úr nagyon fontos dolgokat húztak alá, például a menekült válság humanitárius dimenzióját, a menekült jogokat is kihangsúly, ezekben is teljes mértékben egyetértünk, és a befogadás alapkörülményeit és rögzítik, ezzel is egyet tudok érteni. Egyéni alapon kell a menekült státuszra vonatkozó kérelmeket elbírálni, ez nagyon fontos, nem szabad abuzív módon a menekült, viszonyulni a menekült jogokhoz. Nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk a nemzetközi jogszabályokat. Én azt gondolom, hogy a gazdasági migrációnak a legális útját meg kell teremteni Európában. Nem értek egyet bizonyos képviselők javaslataival, a menekültek minimál bérével kapcsolatban szerintem ez mindenképpen negatív versenyt hozna létre az Európai Unió munkaerőpiacán belül, tehát Európán belüli szociális dömpingről beszélhetünk majd. Nagyon fontos az, hogy ne legyen diszkrimináció Európában ezen a területen. Stevens kolléga megközelítését is el tudom fogadni, hiszen minden egyes menekültet saját jogán kell elbírálni, olyan szempontból is, hogy milyen munkaerőpiaci múltal rendelkezik. Ezért kell megfelelő rugalmas Európai Uniós intézkedéseket kialakítani. Fontosnak tartom, hogy a munkaerőpiac rugalmassá tétele megfelelő eszköz ahhoz, hogy be tudjuk fogadni, integrálni tudjuk ezeket a menekülteket. Tehát minden egyes esetben oda kell arra figyelni, hogy megfelelő minőségűek-e a felajánlott munkahelyek. Renáta Weber asszony néhány módosítót nyújtott be, azzal kapcsolatban, hogy mi hamarabb megtörténjenek ezek az intézkedések, tehát hogy ne szigetelődjenek el a bevándorlók, a menekültek, azonnal integrációra van szükség. Én úgy gondolom, hogy az európai szociális alapból meg kell támogatni ezeket a kérdéseket, tehát például a menekültek lakhatás és egyéb költségének 25%-át ebből az alapból kéne finanszírozni. Remélem az MFF felülvizsgálatakor erre is oda tudunk figyelni. Én alapvetően nem, akar, nem kérem azt, hogy az Európai Unió költségvetését növeljük emiatt, hanem azt gondolom, hogy újra kell gondolni azt, hogy hogyan osztjuk el az Európai Unió költségvetését. González Pénya kolléga arra azt emelte ki, hogy a menekülteket mm, milyen kritikusan fogadják, fontosnak tartom, hogy az alap, fontosnak tartja ő is, és én is, hogy az alapjogaikhoz, alapjogaikat érvényesíteni tudják, és megfelelő szociális védelemben részesüljenek. Ezekkel az elvekkel én is egyetértek, rendkívül fontos, hogy a menekült státuszt kérők szaktudását elismerjük, hogyha ezt nem tennénk meg, akkor nyilvánvalóan nem tartanánk tiszteletben az európai alapjogokat. A zöldek részéről Lambert kollégának mondok köszönetet, nagyon pontos, konkrét javaslatokkal élt. Például a tartózkodási engedély tartalmára utalt, nagyon fontos az, hogy milyen hosszú ez az időtartam, hiszen ez szabja meg, hogy hogyan tud integrálódni a szóban forgó menekült. Nagyon fontos az is, hogy a helyi önkormányzatokat és a szociális partnereket is bevonjuk egy olyan szakpolitika kialakításába, amely menekült barát. Például a gyermekgondozásra, gyermekgondozásban is oda kell erre figyelni a nemzetközi védelemre jogosultak esetében fontos az is, hogy az igazságszolgáltatáshoz megfelelően hozzáférjenek ezek a menekültek. Az FDD is nagyon jó javaslatokat nyújtott be, például arra is utaltak, hogy nem csupán nyelvi segélyt kell nyújtani a menekültek, hanem kulturális is. Aztán a egyesítésre is oda, figyel, oda kell figyelni, illetve hogy ez milyen plusz hozzáadott értéket teremte, teremtene. Nagyon fontos az, hogy a menekült státusz, vagy menekült jog hordozható legyen az Európai Unióban. Nem szabad magukra hagyni azokat a tagállamokat, ahova legtöbb menekült érkezik, tehát szolidaritásra van szükség. Megbocsáthatatlan hiba lenne, hogyha nem így tennénk források, technikai segítségnyújtás és megfelelő jogkeretre van szükség, amely végre Dublinnak véget vet, és normális körülményeket teremt. Remélem, hogy elég átfogó képet tudtam festeni arról, hogy mi is a helyzet ezzel az anyaggal kapcsolatban, de nyilván, ha bármilyen kérdésük van, rendelkezésükre állok, próbálok kompromisszumos módosítókat kidolgozni, Szerintem meggyőződésem, meggyőződésem mondom ezt, ki tudjuk alakítani ezeket a kompromisszumos módosítókat, meg van ennek az alapja, azt hiszem ezt el tudtam mondani. Köszönöm szépen. Most Thomas Mann, utána Elizabeth Morin Chartier. Vagy ki beszél? Na, meg tudtok állapodni? Oké, okay, Zsorsbach. Thomas Mann kolléga megkért, hogy bemutassam a véleményét. Berlin, er Berlinben van egy konferencián, és a néppárti kollégákkal eh, feldolgozta a módosítókat. Az összes módosító egyharmada a néppárt kézjegyét viseli. Ez nagyon fontos a kereszténydemokraták számára, hiszen eh, a téma nagyon lényeges országaink számára. Thomas az elmúlt hetekben feldolgozta mind a 377 módosítót, és nagyon jó eredményre jutott. Tehát a frakciók véleményem tér el, nagyban a szélső jobb kivételével. Tehát nagyon fontos az, hogy minél korábban kezdődjön meg az integráció, ez a nyolcasban van, tehát formális, informális foglalkoztatás, a nyelv ismeret megszerzése alapvető a éves pénzügyi terv átdolgozásánál a szociális, az európai szociális alapokat ennek érdekében fel kell tölteni. Tehát a civil társadalom, a szakszervezetek és önkéntes szervezetek, ez a 22-es, nagyon értékes az előbb említett szervezetek hozzájárása, a FAM szakbizottság is nagyon sok módosítót nyújtott be, amelyekben a nők és a gyermekek helyzetére utalnak. Thomas Mann azonban látja, hogy szükséges egy eszmecsere is, tehát azok, akik nemzetközi védelmet kérnek, kapjanak hat hónapon belül lehetőséget, hogy a munka erőpiacra bejussanak. Mm, Thomas Mann ezt problematikusnak tartja. A családtagok jövetele, a család egyesítés kérdése is problematikus legyen-e különleges munkaerőpiac a menekültek számára. Thomas Mann ezt nem támogatja, és mi a helyzet a minimálbérrel, az is problematikus. A fő probléma a részletekben rejlik itt is. Tehát itt főleg a megfogalmazások, tehát Brando azt mondja, hogy eh, igazából a menekült szóval visszaélnek, nagyon különféle definíciói vannak. És eh, ő is azt kéri, hogy mindenképpen eh, meg kell határozni a fogalmat, hogy mit is jelent a menekült. A 377 módosítóban nagyon sok olyan szó jön elő, amit nem definiálunk. Tehát menekült kérők, menekültre jogosultak, migráns, me- akkor menekült olyan személyek, akik nemzetközi védelmet kérnek, menekült státusszal rendelkező személyek. Mielőtt elkezdjük a kompromisszumokat kidolgozni, mindenképpen meg kell határozni ezeket a fogalmakat. Tehát például ki jusson be a munkaerőpiacra, ki kapjon lakhatási lehetőséget, képést, és így tovább. Tehát minden migráns, minden menekült, csak olyan menekült, akinek itt maradási kilátásai vannak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Helga Stevens. Uh, thank you, Chair, and good morning, colleagues. Köszönöm szépen. Jó reggelt, kollégák! Mindenek előtt szeretném megköszönni a kiváló munkát. Ez a jelentés már önmagában is nagyon kiegyensúlyozott. Azonban van néhány kritikus megjegyzésem, és most szeretném ezeket megosztani önökkel. Szerintem fontos, hogy aláhúzzuk, hogy nincs olyan, mint menekült. Örömmel olvastam, hogy az előadó már figyelt bizonyos hátrányos helyzetű csoportokra a menekültek között, tehát idősek, nők, gyermekek, fogyatékossággal élők. De úgy gondolom, hogy alá kell húznunk, hogy minden menekült egyén, saját személyes hátterével, saját szükségleteivel és saját képességeivel. Tudatában kell lennünk, hogy milyen nehéz helyzetben vannak például a menekült nők. Éppen ezért szeretném, hogyha lenne egy személyre szabott lehetőség, és hogy egyenlő esélyeket kapjanak a célcsoportok. Másodszorban jobb lenne, hogyha világosabban kidomborodna, hogy az integráció Európában hosszas folyamat lesz. A források korlátozottak, és éppen ezért ügyelni kell arra, hogy a forrásokat megfelelően költjük el. Véleményem szerint a források megfelelő felhasználása előmozdíthatja a menekült kérdést, és az integráció célcsoportjaként előnyben részesíti a menekülteket. A menedékjogot kérők és a menekültek eh, integrációja megoldást jelenthetne az európai korosodó társadalom problémának. Tehát itt a kékkártyás eh, dologra gondolok. Tehát a menekülés és a menedék jog kérés más. Hiszen a menedék jognak nem szabad, hogy eh, megszorítások alkal, tehát nem szabad megszorításokat alkalmazni a menekült, a menedékkérők esetében. És nagyon fontos éppen ezért a megfelelő integrációjuk. Köszönöm szépen. Egy végső megjegyzésem is van. Tehát szerintem a munkaerőpiaci rugalmasság hozzájárulhatna a menekültek megfelelő integrációjához. Meg vagyok győződve róla, hogy nagyon konstruktív árnyékelőadói megbeszéléseink lesznek, és örülök az együttműködésnek, köszönöm. Ja, kann manchmal auch zum Gegen. Igen, a rugalmasság néha az ellentétes célt érje. Renáte Weber. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy a parlament egy intelligens, okos üzenetet fogalmazzon meg, az európai polgárok felé, és azok felé, akik az Európai Unióba igyekeznek. Egy okos üzenetet arról, hogy hogyan tudunk mindkét csoportnak védelmet nyújtani. Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Belenéztem már a kompromisszumos módosítóba, és úgy látom, hogy a frakciónk számára fontos kérdések már most is szerepelnek a módosítókban. Egy közös menekültügyi rendszer, amely például jól kezeli a kölcsönös elismerést, megfelelő megközelítés a kiszolgáltatott társadalmi csoportok kezelésére. A nemek közötti egyensúlyra is kitérő stratégia munkaerőpiacra vonatkozólag, egy olyan integrációs stratégia, amely elkerüli, illetve megakadályozza, hogy a menekültek, bevándorlók úgy érezzék, hogy ki vannak rekesztve a társadalomból. Egy, áll, egy állandó relokációs mechanizmus a tag, az összes tagállamokra kiterjedően úgy gondolom a minimum, amit a szolidaritás terén meg kell tenni minden országnak, hiszen mindannyian egy unióhoz tartozunk, nem csak tagállamok gyülekezetéről van szó. Módosítót nyújtottunk be arra vonatkozólag, hogy mi legyen a munkaerőpiaci hozzáférésre vonatkozó leghosszabb idő. A jelentéstevő a maximumot hat hónapban határozza meg, de hát tudjuk, a múlt heti előadásból is leszűrhettük ezt, hogy vannak tagállamok, amelyek ennél kevesebbet biztosítanak. Tartok tőle, hogy ha hat hónapot határozunk meg, akkor az összes tagállamban ehhez ragaszkodnak majd, miközben én meg vagyok győződve arról, hogy a munkaerőpiaci hozzáférést a lehető leggyorsabban kellene biztosítani, azért, hogy elkerüljük a problémák kialakulását, és azt, hogy elszigeteltnek érezzék magukat a társadalom többi részétől a menekültek. Üdvözlöm egyébként a szövegben szereplő összes többi elemet is. Például azt, hogy az oktatáshoz való hozzáférés, a lakhatáshoz való hozzáférés, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés hangsúlyos helyen szerepel, ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkaerőpiaci integráció megvalósuljon. Biztos vagyok, hogy az árnyék jelentéstevői találkozón, ahol a kompromisszumokról lesz szó, talán még jobb szöveget sikerül majd kialakítanunk, megszövegeznünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Tanya González Penyász. Köszönöm. Először is hadd köszönjem meg a jelentéstevőnek a munkáját, a mai bevezetőjét. Ez egy rendkívül bonyolult jelentés, ütköznek benne a különböző vélemények, ez tükröződik a módosítókban is, úgyhogy örülünk annak, hogy a kompromisszumos módosítókból is látható módon megpróbálja összeegyeztetni ezeket a véleményeket. Mi minden olyan véleményt tudunk támogatni, vagy módosított, amely a diszkrimináció ellen küzd, illetve amely az alapjogokat próbálja meg garantálni, illetve fontos az, hogy a igazsághoz, a lakhatáshoz való jogot a menekültek esetében is garantáljuk. Jól lenne, hogyha egy külön alap foglalkozna ezzel a kérdéssel, főként azokkal kell foglalkozni, vagy azokra kell gondolkodni, azokra kell gondolni, akik nemzetközi védelem alá esnek. Ami a menekültek szakképzettségét illeti, arra jutottunk, hogy nagyon fontos az, hogy, ezeket a szakképzett, hogy ezt a szakképzettséget elismerjük itt Európában, de ne legyen ez diszkriminatív, tehát ez ne legyen negatív hatással a menekült státusz elbírálására. Aztán az idegen gyűlölet és az félelem keltés témájáról is szól ez a jelentés. Ezen hamis üzenet ellen föl kell vennünk a harcot. Sokak összemossák a dolgokat, sokan azt gondolják, hogy lehetetlen nemzetközi felelősségünket elvállalva, felvállalva a menekülteket befogadni, úgy, hogy közben megfelelő életminőséget és jogokat biztosítunk a menekültek. Nagyon-nagyon hamis és nagyon káros ez a fajta vélekedés. Polgáraink számára csak az a, a polgárainkat csak az a veszély fenyegeti, hogy a közvélemény elől sodorja őket. Tehát nagyon fontos az, hogy megfelelő jogokat garantáljunk a menekültüknek, ez, jövő, ez rövid távon megvalósítandó, közép és hosszú távon pedig nagyon komoly politikai költségvetés, politikai, gazdasági és egyéb költséget is jelent ez, vagy megterhelést is jelent majd ez a, az európai társadalmaknak. Aki nemzetközi védelmet kér, annak meg kell adni az ehhez kapcsolódó jogokat, ehhez az is kapcsolódik, hogy a foglalkoztatási piacra be kell őket engedni, tehát az integrációt ilyen módon is segíteni kell, illetve a család a családjukat is segíteni kell. A lakhatási körülményeket is meg kell teremteni. Az, hogy oktatási, szakképzési körülményeket támaszunk a menekült státusz megadásának, ez elfogadhatatlan, elfogadhatatlan szerintünk. Nagyon fontos az is, hogy a szervezet bűnözés ellen harcoljunk, illetve a maffia gyakorlat ellen, ami az ember csempészet kapcsán merül fel. a tagállamoknak garantálni kell a megfelelő befogadási körülményeket, és szeretnénk, hogyha hat hónapra csökkentenénk azt az időszakot, ameddig biztosítani kell a munkaerőpiachoz való hozzáférés a menekülteknek. Remélem ezzel segítettem a jelentéstevő munkáját, megköszönöm eddigi erőfeszítéseit. Vielen Dank. Köszönjük szépen. Jean Lambert nincs itt, Teré helyettesíti. Így is jó lesz. Laura Ágyé a következő akkor. Sí, grazie, presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönet Benifei kollégának is, megköszönöm a munkáját. Köszönöm, hogy ilyen nyitott volt. Hálás vagyok azért, hogy az első kompromisszumos javaslatokat eh, gyorsan eljutatta hozzánk, már dolgozunk ezen, próbálunk a lehető leghatékonyabban ezen dolgozni. A mi álláspontunk néhány pontban nyilvánult meg, néhány intézkedést szeretünk volna elérni, de ezek számukra rendkívül fontosak és sürgősek. Tehát rendkívül, egy kötelező érvényű szétosztási vagy elosztási mechanizmusra van szükség, mi hamarabb. Az Európai Unión kívülre is van ez hatással, meg kell azokat állítani, még az Európai Unió határa előtt, akinek nincs jogosultsága arra, hogy bejusson az Európai Unióba, és menekült státuszt kérjem. Itt nem csak sürgősségről van szó, hanem közép és hosszú távon el kell gondolkozni, hogy ez hogyan megvalósítható. A tagállamok hatásköre véleményünk szerint az, hogy a menekültek foglalkoztatási piacra való integrációról elgondolkozzanak a migránsok a migránsokat nem lehet ürügyként felhasználni azonban a tagállamoknak, tehát hogy az emberi jogokból engedjenek, csupán a migránsok tömegénél fogva. Megfelelő befogadási segélynyújtást kell adni, nem csupán nyelvi segélyre gondolok, hanem kulturális segélyre is van szükség, tehát kulturális mediátorokra van szükség, közvetítőkre, akik azt tudják garantálni, hogy igazi, bár, be, igazi párbeszéd jöjjön létre a befogadó és a befogadott között. Sajnos az EU-s költségvetésből erre nem igazán jut, pedig a menekültügyi alapból erre lehetne szállni összegeket, sajnos, ennek, sajnos ez már kiürült, pedig még csak április van, és fontosnak tartom, hogy a félidős felülvizsgálatkor, tehát az MFF félidős felülvizsgálatánál erről gondolkodjunk el. 3 milliárd eurót adtunk Törökországnak, hogy a migráns problémát valahogyan, valahogyan kezelni. Ha ezt meg tudtuk tenni, akkor szerintem autonóm, de konszenzusos módon meg tudjuk oldani belül is azt, ezt a kérdést. Olyan rendszert kell kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy az elkövetkezendő években bekövetkező migráns folyamot tudjuk valahogyan kezelni. Az úgynevezett kékkártyás irányelvre utalnék, ez egy nagyon szép elképzelés, de nem nagyon alkalmazzák, nem nagyon használják. Ezek lettek volna az elképzeléseink, az észrevételeink, a munka folyik. Köszönet még egyszer Benifei kollégának. Ne, egyáltalán nem volt egyszerű ez a téma, nagyon kényes témáról van szó, és sürgős megoldásra van szükség. Olyan dokumentumra lenne szükség, amelyben mindenki egyetért, és amely hatékony. Köszönöm. Köszönjük. Terry Reintke következik most. Köszönöm szépen, köszönöm a rugalmasságát. Jean Lambert kollégámat helyes, helyettesítem, aki ma sajnos nem tud itt lenni. Néhány dolgot mondanék el csupán a frakciónk részéről, nagyon örülünk a jelentésnek, és a módosítók közül sokat támogatunk. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek a konstruktív javaslatokat. A helyi hatóságok és a civil társadalom szerepét erősítő módosítókat kulcsfontosságúnak tartjuk. Ezzel nagyon fontos eszközöket támogatunk, amelyekkel hatékony munkaerőpiaci részvétel biztosítható a menekültek és menedékkérők számára. Köszönjük, hogy sok módosítónkat figyelembe vették, főként azokat, amelyek az erőfeszítéseinket összefogják a meglévő jogszabályok megvalósításában. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy már elég jogszabály van, ezekre támaszkodhatunk, és ami nagyon fontos, a rövid távú megoldások nem elegendőek. Meg kell néznünk azt, hogy a menedékkérőket és a menekülteket hogyan tudjuk hosszú távon is a munkaerőpiacba integrálni. erre vonatkozólag is több módosítónkat figyelembe vette a jelentéstevő. Egy dolog, amelynél még gondolkodnunk kell, az egy további alap létrehozása a szociális alapon belül. Ugyanis, hogyha nincsenek új források, akkor lehet, hogy ezáltal a hasznos meglévő programok és az újonnan tervezett programok között verseny alakul ki, ami nem kívánatos. Reménykedünk azonban abban, hogy rugalmasabb finanszírozási lehetőségek is felbukkannak majd, és a 16-os bekezdésben javasolt MFF-re vonatkozó változtatásokat is támogatjuk. Nagyon örülünk a javaslatnak, tehát összességében a finanszírozásra vonatkozó lehet, hogy további egyeztetésre lesz szükség, de egyébként köszönjük a jelentéstevőnek, és várjuk a konstruktív együttműködést. Köszönjük szépen, bizottó képviselő. Grazie. Ehm. Köszönöm szépen. Nem hiányzott más, mint hogy az menekültekről is készítsünk egy jelentést. Sportot űzünk ebből? Minden szakbizottságban készül erről egy jelentés. Szerintem az elmúlt években egyáltalán nem, nem javult a helyzet. A megközelítés nem helyes. Nem jól közelítjük meg ezt a témát. Remélem, hogy Európa nem akar több millió rabszolgát importálni, mert jelenleg felé haladunk. Benifei kollégának azt mondanám, hogy ha az ember a sajátjai mellett áll ki, az nem bűn. Mert hogyha ez bűn, akkor én feljelentem magam, én az olasz polgárokat védem. És védem az olasz munkanélkülieket. Szerintem a jelentéstevő hibázott, egyeztetett a szakszervezetekkel, a bevándorlók civil szervezeteivel, de talán a hazájában élő fog, munkanélküliekkel nem beszélt. Olaszországban a fiatalok 40%-nak nincs munkája. Hogy magyarázz el ezeknek a fiataloknak, hogy egy bevándorolnak joga van a munkához, neki pedig nem? Én nem tudom, milyen szavakkal lehet ezt elmagyarázni. Szerintem a munka témája előbbre való. A tenger túloldalán nagyon sok ember veszti el az életét, de Olaszországban is halnak meg emberek a munkanélküliség miatt. A választókörzetemben épp a héten követelte valaki öngyilkosságot azért, mert elvesztette a munkáját. Kicsit realistában kéne hozzáfogni ehhez a kérdéshez. Mi nem populista párt vagyunk, hanem realista párt. Figyelembe vesszük a, jelen, a valós helyzetet, Jó lenne, ha nem csak te olvasnád el a, a módosítaimat, hanem ezt egy kicsit, hanem kicsit körbe vinnéd ezt, hiszen ez a valóság. Az olasz fiatalok azt mondanák, hogy igen, foglalkozni kell a foglalkoztatással, a bevándorlókat viszont máshogy kell kezelni. Rabszolgákat importálunk. Ide Európában milliójával. Még egyszer elmondom itt is, bár a kontextus nem a legmegfelelőbb ehhez. A bevándorlást a származási országban kell kezelni. Megfelelő együttműködéssel. Előre ki kell választani az embereket, hogy kik jöhetnek ide, de amikor ide jönnek Olaszországba az emberek, de csak 30%-uk, vagy még kevesebb rendelkezik menekült joggal, és azt is csak másfél évre kapják, másfél múlva kapják meg, ez azt jelenti, hogy emberek milliói szabadon mozoghatnak Olaszországban, és általában illegális, illegális munkásonként vagy bűnözőként élnek meg. Ez azt jelenti, hogy a társadalmat nem szolgálják. Jó lenne, hogyha az Európai Parlamenten belül is nagyobb figyelmet adnánk azoknak a pártoknak, akiknek az az elképzelése, hogy a bevándorlás kérdését józanabb megközelítéssel kezeljük. Ez lehet, hogy több jó eredményt szülne, különben ez lesz a sokadik teljesen értelmetlen jelentés, amelyet majd maguk itt elfogadnak. Nem látok további jelentkezést, éppen ezért Brando Benifei rögtön megkapja a szót. Mikro, mikro, <laughs> Sí. Grazie. Köszönöm, elnök úr. Először is öntsünk tiszta vizet a pohárba, Bizzotto asszony. A jelentés nem a bevándorlókról szól, szól, hanem a menekült státuszkérőkről, menekültekről, más témáról van szó. Nem rabszolgasorba szeretnénk ezeket a személyeket taszítani, hanem a katasztrofális helyzet miatt elvándorlóknak akarunk segíteni. Hogy nemzetközi védelmet adjunk ezeknek a személyeknek, az egészen eltér attól, hogy itt gazdasági migránsok is, is vannak. Megpróbáljuk pragma, megpróbálunk pragmatikusan hozzáállni ehhez, ezt a többi frakcióból hozzászóló kolléga is elmondta, úgyhogy a többség ezt a megközelítést támogatja. Szeretném elmondani, hogy jobb lenne, szeretném azt is elmondani, hogy olvassa már el ezt a jelentést, mert egyáltalán nincs arról szó, sőt, épp az ellenkezőjét próbáljuk elkerülni. E, e, tehát e, megpróbáljuk megpróbálunk különbséget tenni a fiatalok és a többi munkavállalók között. Tehát nyilván az, hogy megfelelő foglalkoztatási jogot adunk a menekülteknek, az nem azt jelenti, hogy a fiatalok elesnek ettől a jogtól. Oda kell még jobban figyelni a fiatalokra és más rászorulókra. El kell kerülni a szociális dömpinget, a helyi munkavállalók jogait nyilván nem lehet csökkenteni, és nem lehet kohéziós alapokat sem felhasználni úgy, hogy már eleve rászorulóktól fosztjuk meg ezt a lehetőséget, nem, hogy őket fosztjuk meg ettől a lehetőségtől, ettől a jogtól, és az őket megillető segítséget adjuk a bevándorlóknak. Nem erről van szó, nem. Azt próbáljuk elérni, hogy ezt az új helyzetet új módon oldjuk meg, tehát nem a rászorulók jogait áldozzuk fel, és nem propaganda munkáról van szó, nem az adófizetők kárára próbáljuk mindezt megvalósítani. A többi frakció esetében azt mondhatom el, hogy alapvetően összecseng a véleményünk, nem állnak távol egymástól ezek a nézetek, Például mindenki azt gondolja, hogy sürgősen föl kell lépni, hogy a szociális kohézia vonatkozó alapokat kell aktiválni és megerősíteni. Aztán közösségi módszert arra van szükség a menekült státusz elbírálás, menekült kérelem elbírálásánál. Úgyhogy nagyon nagy nézeteltéréseket nem találunk, kisebb eltérések vannak, de egy árnyék jelentéstevülésen szerintem ezt a dolgot meg lehet beszélni. Megfelelő egyensúlyt kell létrehozni, hogy a hatásköröket hogyan valósítjuk meg, nyilván nem szabad diszkriminatív módon fellépni, de azt kéne föltérképezni, hogy ki az, aki sikeresen integrálódni tud a munkaerőpiacra, és ezeket a jó példákat, vagy jó eseteket kéne elemezni, és másokat is hozzásegíteni ehhez. A finanszírozásról különböző véleményeket hallottunk, de De ahogy az imént is elmondtam, nem szabad más rászorulókat diszkriminálni. Fontos az is, hogy a terminológiát megfelelően szabályozunk, tehát minden terminus technikus ugyanúgy értsünk, kit, ki jogosult bizonyos finanszírozásra, bizonyos támogatásra, ami a definíciókat, a terminológiát illeti, nyilván vannak közöttünk nézetkülönbségek, ezt kéne megoldani. Végezetül hadd mondjam el, bár itt most kiemelnék más dolgokat is, például az, hogy a helyi önkormányzatokat, a helyi szervezeteket támogatni kell, és a kulturális közvetítés is nagyon fontos, de azt gondolom, hogy az alapkérdésekben egyetértünk, legalábbis ezt hallottam a többi frakciótól, tehát a frakciók legnagyobb többségétől. Szerintem a legkényesebb kérdésekben egyetértünk, például a kékkártyás rendszer kérdésében, hát itt azért még vannak nézetkülönbségek, de ettől eltekintve nem nagyon van olyan, ahol hihetetlen nagy lenne az eltérés a véleményeink között, úgyhogy a frakciók nagy többsége egyetért próbálunk hatékony jelentést létrehozni, amely hasznos lesz Európának és az európai polgároknak. Olyan jelentésre van szükség, amely jogalkotási reformot fogalmaz meg, illetve a bevált gyakorlatot próbáljuk meg elterjeszteni. És nagyon fontos az is, hogy ne diszkrimináljuk azokat, akik már eleve hátrányos helyzetben vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Május 30-án szavazunk a szakbizottságokban a jelentés júliusban kerül a plénum elé. Akkor áttérünk a 8-as napirendi pontra, ami az európai vállalatok vezetős testületeiben működő munkavállalói érdeképviselek. Jó magam vagyok az előadó. Egy rövid megjegyzésem lenne a témához, és pedig az, hogy a tagok teljes lelkesedését arattam ezzel a témával, ez világos is volt, ez legyen is így. 82 módosító született, ez azért mégiscsak meglepett az első eszmecserék után. Most nem szeretném az összes módosítót uh, itt felsorolni, tehát 282 módosítónál ez nem is könnyű. De egy ilyen jelentést világosabbá, jobbá lehet tenni, lehet egy picit gazdusi, gazdagítani. Az első módosító csoport pont erre vonatkozik, tehát hogy konkretizáljuk és kibővítsük a jelentést, tehát ez egy nagyon jó előfeltétel a kompromisszumok érdekében, legalábbis, hogy megfelelő többséget kapjanak a kompromisszumok. A módosítók második csoportja nyelvi változtatásokra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy ez nem túl nehéz elvégezni, tehát néhány fogalmat tisztázunk, ez is egy jó lehetőség, hogy az árnyék előadókkal folytassuk a munkát. A harmadik megjegyzésem, a harmadik módosító csoport annyiban izgalmas, hogy igazából csak annyit mond, hogy minden maradjon úgy, hogy van jó. Jó, hát erről most egy picit vitázhatunk, jó, akkor hagyjuk ezt az egészet, de, de nem ez a dolog célja. Tehát minden egyes alkalommal hangsúlyozzuk, a bizottság nyilatkozataiban, a parlament nyilatkozataiban, tehát a szociális dömpinget elutasítjuk, és erősíteni akarjuk a szociális Európát, ahol a foglalkoztatottak erősebben jelen vannak. Hogyha konkrétan megnézzük most ezt a helyzetet, akkor nem maradhat minden úgy, ahogy van. Tehát akkor valószínűleg nem értük el a célunkat. A negyedik módosító csoport meglepett valamennyire. El is ismerem, hogy szórakoztatott is. 62 módosító tartozik ide amelyek eh, törölni akarnak egész hosszú eszmefuttatásokat a jelentésből, és hogyha ezeket elfogadjuk, tehát a bizottságunk négy tagja írta ezeket, tehát hogyha igazából eh, ezt eh, elfogadjuk, akkor mondjuk esetleg a cím megmarad, meg 40 de különben az egész eltűnik. Tehát nagyon, nagyon fontosnak találtam viszont azt, hogy az egyszemélyes társaságokról szóló irányelv hogyan néz ki. Ezt óriási többséggel elutasítottuk, hiszen ez az irányelv tesz egy, egy olyan lehetőséget nyitna meg, hogy igazából a nemzeti előírásokat megkerüljék. Hogyha ebben a jelentésben ezt kitörölni akarjuk, akkor az Emplő szakbizottság eddigi munkáját visszájára fordítanánk. Hát vannak még olyan módosítók, amelyek eh, ismert tényeket tagadnak, tehát, hogy eh, a vállalati jog Európában kiegészül a munkajoggal. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a múltban miért foglalkozunk ezzel? Akkor mi értelme volt annak, hogy a bizottság vállalatokkal foglalkozó politikájába bevigyük a munkavállalók jogait is. Most jó lehetőség van, hogy ezt tényleg megtegyük. Tehát a harmadik pont a vita előtti megjegyzéseim. Utaltam már a jelentés bemutatásánál, hogy ami előttünk van, nem szocialista katyvadék. Itt különféle tagállamokból jöttek, különféle pártoktól, senki nem akarja egységesíteni az egész munkavállalói ügyet, tehát Norvégia is adott olyan lehetőséget a dolgozóknak, hogy részt vállaljanak a vállalatvezetésben. Másodszorban egy vállalatot sem kényszerítenek az európai vállalati jogokban, hogy átalakítsa magát így. Tehát a vállalatok önmaguk dönthetnek, hogy engedik-e a munkavállalókat részt venni a vállalatvezetésben. Ha igen, akkor pedig figyelembe kell venni a idevágó jogi formákat. Tehát megint ne mazsolázgassanak a vállalatok, és takarózzanak az európai joggal. Igazából ennek a jelentésnek ez a lényege. A jelentés pedig az európai minimális normákat kéri. Tehát a nemzeti jog természetesen megmarad a vállalatok területén, de legyenek minimális normák a munkavállalói részvételről. Tehát a jelentésnek ez az elsődleges célja. Én abból indulok ki, hogy nagyon izgalmas vita alakul ki a jelentésről, amit most meg is nyitok. Tom van den Kendelare a néppárt részéről. Voorzitter, meneer de rapporteur, ook beste collega's. Zoals ik... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját is. Ahogyan először elmondtam, a konzultáció nagyon fontos, be kell vonni a munkavállalókat, hiszen Mindez befolyásolhatja a termelékenységet, a vállalaton belüli kapcsolatok alakulását, sőt, tovább megyek, a munkavállalóknak joguk van ehhez. Ugyanakkor a szociális célkitűzéseket a szabályok értelmében úgy kell elérni, hogy eh, közben tiszteletben tartjuk a vállalatokon belüli struktúránkat is. A szubszidiaritás elve mindenképpen betartandó. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol a munkavállalói érdekképviseleteket kellően bevonják, az én hazámban ez nincs így, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Hollandiában sem kellő a munkavállalók bevonása. Ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy a munkavállalók jogait sérülnek, lehet, hogy itt egyszerűen máshogy zajlanak a tárgyalások, és itt a szociális partnereknek kiemelt szerep jut. Én azt javasolnám, hogy konzultációk formájában történjen egyeztetés, és vezessünk be egy kezdeményezést. Én nem támogatom a kötelező jellegű rendelkezéseket ezen a területen, a munkavállalói érdekképviseletekre vonatkozólag a különböző tagállamokban különböző szabályok vannak érvényben. Szerintem fontos, hogy nyitottak legyünk, megpróbáljunk tanulni egymástól, és próbáljuk elterjeszteni a bevált gyakorlatokat. A saját kezdeményezésű szerepvállalás, vagy az önkéntes szerepvállalás éppen ezért a megfelelő irány lehet, és várom az egyeztetést az árnyék jelentéstevők, de kell biztos vagyok abban, hogy sokat tanulhatunk egymásra. Mindjárt, mindjárt, Enrique, Mátá úr, következik. Ügyrendi, ügyrendi felszólalás. Tessék? Elnézést kérek, amit megzavarom a vitát. Most azonnal el kell mennem, mert a plenáris ülésteremnél egy perces tiszteletadás zajlik, ott szeretnék lenni. Hogyha lehet, akkor én most elmennék, csak ennyit szerettem volna mondani, és sajnos muszáj elmenném, mert úgy érzem, hogy kötelességem, hogy ott legyek. Elnézést, hogy félbeszakítottam a vitát. Okay. Okay. Visszajön? 10 perc maximum. Hangzik a válasz, mikrofonon kívül, Mátán képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentést, tevő munkáját is. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés előmozdíthatja a szociáldemokráciát a vállalatokban. Többször is elmondtam már, hogy nem arról van szó, egy modellt kell mindenek fölé helyezni, a különböző tagállami kultúrák, hagyományok mindenképpen olyasmik, amire oda kell figyelni. Azt is azonban meg kell mutatnunk, be kell bizonyítanunk, hogy hatékonyak vagyunk, a hatékonyság pedig azt jelenti, hogy megelőzzük a szociális problémák kialakulását és a szociális nyomásgyakorlást. Nem mondhatjuk azt, hogy a szociáldemokrácia mindenütt jól működik Európában. Vannak olyan jogok, amelyekről az ember ugyan hall, a médiában, a sajtóban, de aztán végül tények elé állítják a munkavállalókat. A javaslat úgy gondolom egy jó kiinduló pont. A frakcióm részéről szeretnénk majd világossá tenni azt, hogy nem szeretnénk, hogy egy modell álljon a többi fölött. Figyelembe kell venni a különböző kultúrákat, különböző hagyományokat. De persze fontos az is, hogy hatékonyan történjen a munkavégzés, és megfelelő döntések szülessenek a vállalatokban. Ezt a jelentés is megfogalmazza egyébként. A konzultáció, a tájékoztatás, a részvétel, ezeket mind hangsúlyozza a szöveg. Láthatjuk az észak-európai országokban, a skandináv országokban, hogy ez működik. Örülnék, hogyha ugyanez működne a többi tagállamban is, de hát lehet, hogy ez nem elvárható. Ami a szubszidiaritás elvét illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy néhány módosító meglepett engem. Újra és újra azt látjuk, hogy a nagy multinacionális cégek különböző európai országokban aktívak, tevékenyek. Fontos, hogy a munkavállalókat megfelelően és egységesen tájékoztassák, Persze nem a szociálpolitika harmonizációjáról beszélek, bár arról is beszélhetnék, de arra gondolok itt, hogy a munkavállalói jogok szintjét emeljük meg. Hiszen Európában az a helyzet, hogy a különböző vállalatok, a nagyobbak, több európai országban is tevékenykednek. Egy- egyetértek azzal is, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy a vállalatok ne kerülhessék meg a szabályokat, mindenképpen szavatolni kell a tájékoztatást, és a konzultációkat végre kell hajtani mindenütt. Azzal is egyetértek, hogy a problémát mielőbb fel kell számolni. Továbbá harmonizációra van szükség, illetve egyensúlyt kell teremteni az egy, a döntésben való részvétel és a tájékoztatás és konzultáció között a másik oldalon. Az egyik módosítom is erre hívja fel a figyelmet. Zárásképpen elmondhatom azt, hogyha sikerül ezt a szöveget még intelligens módon, okos módon átalakítani, akkor mindenképpen támogatni fogja a vállalatokban a szociális jogok és a demokrácia előmozdítását. Elnök úr! Tehát egy-két uh, viccet azért uh, megértünk mind a ketten. Tehát uh, értjük a humort, én is benyújtottam uh, néhány módosítást, a többi árnyékelő, árnyékelőadó és a szakbizottság többi tagja. Tehát uh, nagyon sok minden nem elfogadható ebben a szövegben. Tehát itt két módosítót említenék, tehát 61 törlésre vonatkozik. Ezt ön is említette, hogy 62-ből 61 törlést szeretne. Tehát sokkal konstruktívabban is lehetne hozzáállni, de azért már az a puszta szám, hogy ennyi módosítót nyújtottak be, azért azt mutatja, hogy van mit javítani ezen a szövegen. És pozitív megjegyzése kezdem. Van itt egy preambulum bekezdés az eredeti szövegben, hogy tudod támogatni. Ez a D. Ebben az van, hogy a munkavállalói részvétel a cégvezetésben 18 tagállamban létezik. És, több, és Norvégiában. Azonban itt nagyon különböző gazdasági, szociális, történelmi háttere van ennek. És ez a dolog lényege. Tíz tagállam nem szabályozza ezt a területet, és ahol szabályozások vannak, ott is óriási eltérések vannak. Tehát bármilyen fajta irányelv esetleg figyelembe kell, hogy vegye ezeket az óriási különbségeket a tagállamok között a legjobb gyakorlatok megosztása szerintem megfelelőbb és elfogadhatóbb lenne az ECR számára. Tehát most áttérnék egyéb témákra, amelyekről szól a szövegben. Az egyik az, hogy a dolgozói képviselőknek ugyanolyan jogai legyenek, mint a tulajdonosoknak vagy a menedzsereknek. Tehát, tehát az Európai Parlamentben is vannak itt dolgozók, nem csak képviselők. Tehát az Európai Parlamentben legyen minden dolgozónak ugyanolyan joga, mint a képviselőnek. Tehát igazából ez furcsa. Tehát ez a szabályok ellen van. Tehát például más be sem mehet, például a plenáris ülésterembe, ami rendben is van. Tehát nagyon fontos az a amennyiben, ezt látja 15-ös módosítóban, hogy amennyiben a vállalat számára jó a dolgozói képviselet a vezetésben, akkor ott van is. Tehát, hogyha jó a vállalat és a munkavállalók számára, akkor teljes mértékben rendben van. Azonban nagyon sok lehetőséget ad ez visszaélésre is. Még egy megjegyzés azok az országok, ahol vannak ilyen szabályzók, azok nagyon sikeres országok gazdasági tekintetben. Nagy-Britanniában nincsen ilyen szabályzás. És szerintem enélkül is eléggé sikeresek a vállalatok. És nem hinném, hogy itt Brüsszelben kellene előírni mondjuk egy Yorkshire cégnek, hogy milyen szerkezete legyen a vállalatvezetés. Tehát igazából pont az ellentétét akarják a polgárok. Tehát nem akarják, hogy EU-s szinten szabályozzanak ilyen dolgot. Ez pontosan az a, az a jelenség, ami eltávolítja a polgárokat az Európai Uniótól. Nem vagyok egyedül a véleményemmel, hogy ez egy tagállami kompetencia. Handlur nincsen európai modellje a dolgozói képviseletnek a vállalatvezetés szintjén. Tehát szerintem a német modell nem feltétlenül alkalmazandó, alkalmazható a többi európai országban. Remélem, hogy eh, lényegesen megváltoztatja a véleményét, amennyiben elolvassa a módosítókat, hiszen szerintem igen sok aggály kíséri a jelentését. Köszönöm szépen. Jó, Enrique Tehát eh, akkor most átérünk a következő felszólókra. Köszönöm szépen. És eh, nagyon eh, erősen ellentmondok az előttem felszólóknak, hiszen az Európai Unió nem a tagállamok gyűjtőhelye, hanem az Európai Uniónak az a feladata, hogy bizonyos területeken szabályozzon, bizonyos politikai területeken, és szerintem az Egyesült Államok is része ennek. A dolgozók képviselete igenis garantálhatja az Európai Unióban a dolgozók jogait. És ez a belső piaci szabályzással is összefog hiszen hogyha demokratikus vállalati, vállalatvezetést támogatjuk, akkor ebből a munkavállalók és a brit munkavállalók is profitálhatnak. És amikor megnéztem ezt a javaslatot, természetesen elgondolkozok a szubszidiaritáson. És ha megnézzük, hogy a tagállamok között milyen eltérések vannak, tehát szerintem ez a javaslat teljes mértékben választ ad az aggályokra. Természetesen többféle modell van a tagállamokban, regionális szinten is elképzelhető, hogy másfajta modellek léteznek a dolgozó képviseletére. Tehát ez nem csak a szociális jogokkal foglalkozik, hanem ez a belső piaccal is foglalkozik, és a demokráciával. Hogyha megnézzük a realitást, akkor azt látjuk, hogy főleg válság idején az erős dolgozói képviselettel rendelkező vállalatok ellenállóbbak a válsággal szemben. És itt most ne is beszéljünk, hogy milyen pozitív kihatása van ennek az a 2020-as európai célok eléréséhez. Tehát szerintem ez minnyájunk célja. Az én frakcióm nagyon nagy többséggel támogatja az elképzelést, hogy igenis legyenek kötelező szabályok arra, hogy a munkavállalók is képviseltessék magukat a vállalatvezetésben. Ugyanúgy, mint más. Hiszen szerintem, hogyha együttműködünk, és hogyha konstruktív módon működünk együtt, hogy megoldásokat találjunk, akkor ugyanazon a szinten kellene lennünk. És ugyanúgy azonos magasságból lehet a dolgokkal foglalkozni. Az utolsó megjegyzésem, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit a mi módosítóink szeretnének aláhúzni, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy a munkavállalók képviseletet kapjanak a vállalatvezetésben, hanem ez nagyon fontos, hogy kidomborodjon az, hogy milyen sokféle munkavállaló van egy vállalatnál. És ez összefügg természetesen a női egyenjogúsággal és a fiatalokkal is, hiszen nagyon gyakran vannak tanulók, gyakornokok a vállalatoknál, és nem hallgatják meg őket annyira, amennyire kellene. Ez pedig számunkra nagyon fontos kiegészítése lenne a meglévő Hendel féle javaslatnak. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy nagyon nem hierarchikus kapcsolatom van a munkatársaimmal, és szerintem ez nagyon jó légkört teremt, és mindenkinek jobb megoldást kíván. Hát ebben a szellemben nagy mértékben támogatjuk a javaslatot. Köszönöm szépen. Az EFDD, Laura Adjéa nincs már itt. Akkor most Márten úr kap szót. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. végighallgattam minden egyes óvaintést öntől, de ebben a jelentésben az a cél, hogy a munkavállalók számára egy minimális, kép, minimális képviseletet megvalósítsunk Európában, a különböző vállalatokban, de erről jelenleg közvita van Európában, valaki így értelmezi ezt, valaki meg amúgy, hogy a hogy részt vegyenek a döntéshozatalban a munkavállalók, az alkalmazottak, persze. De ez egy olyan de ez, egy olyan, ez is olyasmi gond, amit a például a mérnökök nem tudnak megoldani. Ön ezt modellként állítja fel, amit azon, amin azonban nem ö, ö, kötelező érvényű, de hogy a alkalmazottak részt vegyenek, és ö, részt vegyenek a ö, vállalati irányításban, nem. Erre azt mondom, hogy nem. Ez a vállalatok stratégiai döntése. Sajnos pont az ellenkezőjét mondjuk azt, amit, amit ön, annak, amit ön mond, nem szabad túlszul ejteni a vállalatokat. Szerencsére itt csak a nagyon nagy vállalatokról van szó, tehát a kicsire, kicsikre nem vonatkozik. Sajnos nagyon negatív következményei lehetnek mindennek, főleg akkor, amikor ilyen szörnyű gazdasági időket élünk. Edward Martin úr által mondottak, mire jutottak, vagy bezártak a francia cégek, vagy áthelyezték a termelést máshova. De hál' Istennek létezik az Európai Globalizációs Alap, hál' Istennek ilyenkor ezt lehet aktiválni. Az Európai Unió fellépése tagállami szinten, legalábbis ön ezt javasolja, ez azt jelenteni, hogy az Európai Uniós kizárólagos kompetenciákat kiterjesztenénk. Feminista barátainknak mondom, a női kvóta bevezetése a vállalati tanácsokban. Szerintem ez nem felel meg semmilyen alapelvnek, sem az arányosságnak, se semminek. Szerintem nem, szerintem ez kifejezetten sértő, hogy kvótákat fogalmazunk meg. Nagyon sok olyan nő van, aki nagyon nagy vállalatokat vezet, és nagyon hatékonyan végzi a munkáját, elnézést, de ilyen kötelező kvótákban én ezekben nem tudok én belevenni. Köszönöm szépen. Eh, Calvé Champon Erike Calvé Champon ismét itt van. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek a megértését és türelmét. Spanyolul folytatom. Vamos a ver, eh, sobre el, eh, esta, este texto, eh, dejando de entrar. Ez a szöveg, és leszögezném, hogy az alkalmazottak résztvét, részvétele a vállalati szervekben a jobb, jól működő társadalmak és gazdaságok tünete, olyan tünet, amely arra enged következtetni, hogy ezek a társadalmak elértek egy bizonyos fejlettségi szintet. Nos, ezt leszögezem, de módosítóimat három csoportra osztanám. Egyébként nem csak a konkrét szövegre reagálnék, hanem a egész frakció véleményét mondom el. Elnök úr, amikor a frakcióm olvasta az ön jelentés tervezetét, akkor hát elég elszomorodott. De nézzük a szakmai részét. Van egy egyes altétel. Az általános kéréseknél. Hát már maga a cím is azt jelenti, hogy eléggé behatárolt a hatály, eléggé koncentrál. Mi azt támogatjuk, azt az elképzelést, hogy mi törvényalkotók vagyunk, jogszabályokat alkotunk, tehát nem fogunk követelni, követelésekkel élni. Ez abszurd. Nem gondoljuk, hogy csupán a felügyeleti tanácsokban kell öm, részt vennie a alkalmazottaknak. Mi úgy gondoljuk, hogy megfelelő szintű képviseletre kell törekedni. Itt jelent a megfelelő szint? Egyértelmű, hogy kívánatos, hogy az alkalmazottak részt vegyenek a döntéshozatalban, de nagyon sokféle szemponttól függ ez, és nagyon sokféle megközelítés van Európában. Hogy a konkrét alkalmazottnak milyen felkészültsége van, hogy hogy néz ki a szakszervezeti kultúra, hogy néz ki a vállalatvezetői kultúra, milyen, milyen típusú milyen típusú a vállalati összetétel az adott országban? Inkább kisebb vállalatok vannak, vagy közepesek, vagy nagyok? Milyen az, ad, az adott munkaerőpiacnak milyen szokásai vannak, milyen hagyományai, ami nagyban az időjárástól függ, vagy a klímától. Úgyhogy mindenképpen arra is kell hagyatkozni, hogy az egyes tagállamokban milyen jogtörténeti múltja van a szakszervezeti fellépésnek. A lényeg az, hogy az, az, elő, az a jogszabály, amivel előállunk, az alkalmazható legyen Európa minden részén. Az alkalmazottak a képviseletéről van szó. Nagyon fontos, hogy meglegyen ennek a képviseletnek a súlya, a véleménye, de nem szabad ezt a vállalatvezetéssel összekeverni, hiszen a vállalatvezetés felelőssége eltérő. Nagyon fontos, hogy senki se vonja a felelősségre a szakszervezeteket és az alkalmazottakat, hogyha nem jól működik a vállalat. Ez 40 évvel ezelőtt Spanyolországban van egyértelmű volt. a szakszervezetek mindig is azt mondták, hogy igen, részt veszünk, szeretnénk, ha tájékoztatnának minket, stb. stb. De a felelős, a felelős mindig is a vállalatvezetés lesz. Vannak bizonyos javaslataink a, haté, a jelenleg hatályos szakszervezeti és egyéb alkalmazottak képviseletről szóló irányelvekkel kapcsolatban. A dolgok folyamatosan változnak, éppen ezért ehhez alkalmazkodni kell, irányelvi szinten is. Onnan azt a példát kell lemásolni, ami működőképes. Mit tehet itt Európa? Európa ajánlásokkal élhet, benchmarkinggal élhet, el lehet terjeszteni a bevált gyakorlatot, jó példákkal lehet élni. De Az alapkérdés az, hogy a jogalap meddig megy el, mikor lehet a tagállami munkaerőpiacokba beavatkoznia az Európai Uniónak. Hát számukra ez egyáltalán nem, nem világos. Szerintem, hogyha túlságosan nagyra törőek vagyunk, de ezt a dolgot nem tisztázzuk, az nem tesz jót a jelentésnek. Következő mondandom. milyen jogalappal tudnánk ilyen messzire elmenni. Nagyon sok bekezdés esetében, amit olvashatunk, elmondhatom, hogy ez nem elfogadható, hogyha nincs meg a jogalap. Szerintem ez egy rendkívül fontos dolog. Tanulmányozni kell azt, hogy mit akarunk elérni ezzel az irányelvel. Azt, hogy az alkalmazottak számára egy jogot megalapozunk, ez egy nagyon fontos alapelv, tehát hogy az alkalmazottak részt vegyenek a különböző vállalati szervekben, például a vállalati szociális feleségvállalásban, stb. stb. Tehát ezt a jogot szeretnénk garantálni, egyetemesíteni, egy európai keretet kialakítani, elgondolkodni azon, hogy a jogalap meddig jut, tud elmenni, igen, igen, észlelem, avagy konkrét irányelvekkel, konkrét intézkedéseket szeretnénk, amik nem egyetemes jellegűek Európában, hanem ö, rengeteg feltételtől függenek. Köszönöm. Entschuldigung, Enrique, war keine politische Intervention. Elnézést, Enrique, nem politikai intervenció volt ez, hanem időbeli kérdésről van szó. Hát hét és fél perc után kicsit nehéz helyzetbe kerülök elnökként. További hozzászólások nincsenek, úgyhogy akkor én is fűznék néhány megjegyzést az elhangzottakhoz. Minden érintettet arra kérnék, hogy olvassanak olvasás nélkül nem fog menni. Mert sok minden, amit elhangzott, egyáltalán nincs is benne egyáltalán a szövegben. Első dolog, Erike Kávésomban. Nem jogalapról van itt szó. Nem a jogalkotási szinten mozgunk, hanem egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó, amely felkéri az Európai Bizottságot, hogy különböző intézkedéseket vegyen figyelembe. Másodszorban benne áll a szövegben az, hogy a vezető testületek vezetői kompetenciáit senki nem vonja kétségbe. Harmadsorban a javaslatunk semmire sem közeles senkit, Nem arról van szó, hogy egy modellt egy a többi fölé állítanánk, egyszerűen minimális normákról van szó, amelyek nem kérdőjelezik meg a nemzeti joganyagot, a nemzeti törvényeket, de hát Basír kolléga, hogyha úgy járnánk el, ahogyan ön mondta, akkor Európában ez így nem működne. Sok területen lemondhatnánk a munkáról. Hát korábban európai vezetőtestületek sem léteztek, hoztunk egy Európai üzemi tanácsok sem léteztek, hoztunk egy erre vonatkozó irányelvet, és ettől kezdve ezek létrejöttek. Hogyha a munkavállalói jogok területén mindig arra hivatkozunk, hogy hát ezt nem lehet, azt nem lehet, akkor búcsút inthetünk a szociális Európának. De hogyha van európai szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a különböző tagállami szabályokat, hatékonyságukat tekintve meg, megakadályozzuk azok végrehajtását, akkor tennünk kell valamit, akkor a hézagot be kell tömnünk, ahol nemzeti szubszidiáris rendszerek léteznek, ott Ezekkel vissza lehet élni, illetve vissza lehet élni a létező európai joghézagokkal azért, hogy a munkavállalókkal szemben cselekedjenek. Senki sem fog Belgiumra ráerőszakolni bármiféle szabályozást, olyat, amit Belgium nem akar. Nem arról van szó egy jelentés kapcsán, hogy Belgiumra vagy bármely más országra rá kényszerítsünk bármiféle szabályozás. De, hogyha már döntésről van szó, akkor viszont szükség van bizonyos európai minimum standardokra, normákra, amelyeket mindenkinek be kell tartania. Szerintem még igen intenzív viták várnak ránk e jelentés témájában. Biztos nagyon izgalmas lesz az egyeztetés. Június 15-én fogunk itt foglalkozni a jelentéssel, remélem, hogy addigra olyan kompromisszumok születnek, amelyeket a többség támogatni tud. Az árnyék jelentéstevői egyeztetés során remélem sikerül még egyecsmest tisztázni, arra vonatkozólag, hogy mit akar ez a jelentés, és mit nem akar. Két, jelen, két árnyék jelentéstevői találkozó lesz még, kompromisszumokon dolgozunk majd, és meglátjuk, hogy hová jutunk el. Köszönöm szépen! Ma délelőtt a ma délelőtti munkát elvégeztük, csak belefértünk az időbe, 15 órakor találkozunk újra, szavazunk, és mindenkinek jó étvágyat az evédhez.